Kedves kollégák, kérek mindenkit foglalja el a helyét. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy eh, ma itt van közöttünk a Knesset külügyi szakbizottságának eh, és védelmi bizottságának eh, elnöke, különböző frakciókból lévő vendégekkel. Nagyon érdekes beszélgetést folytattunk már. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az időpont, amikor a beszélgetést most éppen folytatjuk, és tulajdonképpen nagyon jól illik a téma a délelőtti iráni külügyminiszterrel folytatott beszélgetésünk köz látnunk kell, hogy a közelkeleti eseményekért az egész világ érdeklődik, nem csak a stratégiai helyzet miatt, hanem a távol-keleti és közel-keleti konfliktusok miatt is, ami Izraelre is súlyos következményekkel járhat. Egyiptomban jártunk a szakbizottságunk delegációjával, láttuk, hogy ott milyen következményei lehetnek a konfliktusnak, Izraelre ugyanúgy vonatkozik ez, és aggódunk amiatt is, hogy a jelenlegi viták tükrében az az érzésünk, hogy a kétállami megoldás, amely további felt, tárgyalásokat feltételezne, már nem annyira valószínű az, hogy ezért nagyon fontos, hogy a hitelességet újra helyreállítsuk. Ez Izrael érdeke is. Fontos, hogy a béketárgyalásokat megkezdjük a közel-keleten, hiszen ez egy fontos stabilizációs elem lehetne. A bővítés miatt is, amit korábban említettünk. Ma az iráni külügyminiszterrel tárgyaltunk, úgy gondoljuk itt a házban, hogy az atomegyezmény fontos. Irán nukleáris területen való fejlődését megnehezítettük, de ezzel területen ez előrelépés. De kritikusan szemléltük azt is, hogy milyen szerepet játszik Irán a közel-kelet proxy háborújában, Szaudarábiával és az emberi jogi helyzetet is érintettük délelőtt során. Látható tehát, hogy szívesen vettünk részt az előző beszélgetésen, és várjuk a mostanit is, várjuk, hiszen minden kritika mellett személyes véleményként hagyj meg, hogy Nyilvánvalóan kritizáljuk az izraeli politikának bizonyos pontjait, ugyanúgy, ahogy Izrael teszi a miénket. Hogyha közrenézünk, azért azon a, azon a területen, térségben Izrael az egyetlen demokrácia, és ez az a szempont, amit igazából gyakran elfelejtünk, de ez így van, én nem ismerek abban a régióban más demokráciát, úgyhogy a kritika adott esetben Ezt is figyelembe kell, hogy vegye. Hánik úr, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy régi barátja Izrael államának, és mint olyan tudja azt is, hogy és mi is tudjuk, hogy erős, közvetlen, de barátságos módon bírálja politikánkat. Nagyra értékeljük az ön barátságát, és nagyra értékeljük azt is, hogy meghívtak minket, hogy a nagyon, a e nagyon jelentős fórumon ma megjelenhessünk. Példanélküli lehetőség ez a párbeszédre, hogy az Európa és Izrael számára fontos kérdéseken dolgozzunk, és mindazon kérdésen, amelyet önök majd fontosnak tartanak. Várom is a kérdéseket, hogy válaszolhassak rájuk. Elhoztam az izraeli parlamentből néhány barátot, négy fős delegációval jöttünk, az izraeli koalícióból ketten, ketten pedig az ellenzékből. Verev Mihály, kérem, a munkáspártól az ellenzék egyik vezérképviselője, képviselője, a kormány ellen nagyon harcos, ez most nincsen semmiféle fegyver a kezében, de igazából igen. És eh, Jakov Peré úr, barátom, aki évek óta a parlamentben izraeli biztonságot szolgálja, tudományos és technológia miniszter volt, és a, szag, és a Védelmi Bizottság tagja. Dr. Michael Oren, aki régebben Izrael Egyesült Államok beli nagykövete volt. Nagyon sok könyvet írt szakbizottságunknak, fontos tagja, és a Kulán koalíció tagja. Mindannyian úgy érezzük, hogy egy családhoz jöttünk, az európai családhoz, hiszen mi is úgy érezzük, hogy részei vagyunk Európának, Európa értékeinek, törekvéseinek, reményeinek, víziójának és frusztrációjának. Nem csak az ideológiai szinten, mindannyian szülők is vagyunk. Nagyszülőink eh, Európából jöttek az enyémek, Magyarországból, Magyarországol, um, um, a Lengyelország, Ukrajna, um, Lengyelország eh, elődeink hazája, én apám is eh, lengyel volt nagyon, mint nagyon sok más eh, izraeli, szeretnénk ezeket a kapcsolatokat Európával személyes okokból is erősíteni. Mindannyian tudjuk, hogy mi az, hogy selfie, amikor valaki saját magát fényképezi. Nos, a selfie egy más dolgot is jelent. Selfie eh, Szíria, Egyiptom, Libanon, Palesztina és Irán. Az a környezet, amelyben amelyben élünk, ezek az országok vesznek körbe minket. Néha konfliktusban vagyunk velük, néha békében. Nagyon röviden tehát szeretném ellenemezni azt először is, hogy a környékünkön, a környezetünkben mi a helyzet, és hogy mi a rövidítés mögöttes tartalma. Szíria. Szíria káosz, tragédia, katasztrófák, nincs sok remény pillanatnyilag, de mégis szükség van arra, hogy lássuk a végét, a vérontás végét. Izraelben igyekszünk hozzájárulni a humanitárius káosz humanitárius feloldásához seb, sebesültek számára kórházat építettünk a határon, a szírhatár irányában, és minden héten izraeli nővérek, orvosok életeket igyekszenek menteni. Szerencsére sikerül is. Ugyan kicsiben, de hozzájárulunk a folyamatos háború enyhítéséhez. Nyilván, hogy ez a nyomorúság tengerének eh, tengerében csak egy csepp enyhítő. Egyiptom. Mint tudják, az egyiptomi rendszer most hosszú évek után, amikor eh, feszültségek voltak Egyiptom és Izrael között, most eh, elfogadják Most tudjuk tehát ezzel az országgal kapcsolatban, hogy a parlamentet és az ország jelentős részét is az iszlám indítatású szervezetek vették át, Izraelt is célba vették, de igyekszünk az ISIS elleni sinai félszigeten az ISIS ellen minden erővel fellépni, mi magunk is. Mégis ez a háború egyelőre nem tudjuk, mikor ér véget, nem tudjuk, mikor tudnak az egyiptomiak ennek a fenyegetésnek véget vetni. Ott van aztán eh, Libanon, a Hezbollah, és tudják önök is, mennyire problematikus. Az, eh, szinte az utóbbi évtized egészében a Hezbollával csak konfliktusaink voltak. Talán elsősorban azért, mert 2011 óra óta a Hezbollah és más erők részt vesznek az iráni háborúban, hogy megmentsék az Assad rendszert. Soha nem lehet tudni, hogy mikor ér véget ugye a szír háború, és mikor indulhat el, mikor indul el, mikor eszkalálódik a libanoni sehád, és Izrael közötti helyzet. Rakéták, fegyverek fenyegetik Izraelt, és nem igazán tudjuk, hogy mi történik majd a jövőben. A legfontosabb kérdés, amely mindannyiunkat aggaszt, és tudom, hogy nagyon sok kérdés majd erre irányul, az maga a palesztin konfliktus. Palesztina jel, jelenleg sajnos két iskolára oszlik, a Hamas, az iszlamista dzsihád Gázában. Tíz éve mi kivonultunk Gázából, remélve, hogy ez majd egy új jövőt jelez a palesztinek közt és köztünk. Bátor kezdeményezésekkel 2006-ban egyoldalúan visszavonultunk a Gázaövezetből, átadtuk a palesztin hatóságok kezébe, remélve, hogy ez tükrözi azt, hogy megértjük, hogy egy ilyen bizalomépítő lépés hozzájárul a két nép közti bizalomhoz. Sajnos nem sokkal a kivonulásunkat követően, azt követően, hogy több tízezer izraelit elűztek, 17 településből, Gázából a Hamas átvette a hatalmat, egy puccsal megülték a PLO-s embereket, a palesztin hatóságok képviselőit, e, térden lőtték őket, nagyon soknak át kellett menekülnie a, a, Izraelbe, és ezzel a gázaövezet Iránnak a perifériája lett. Soha nem tudjuk, hogy mikor fog véget érni a helyzet. Soha nem tudjuk, hogy mikor lehet a gázaövezet szuverenitását visszaadni. A másik rész, ami úgy gondolom, hogy a pragmatikus része a palesztin országban az Abu Mazen. Az Abu Mazen teljes mértékben a, a terrorizmus erőszak ellen van, és hiszünk neki akkor, amikor arról beszél, hogy a két állam megoldását elfogadják, de azt reméljük, hogy a két állam az a két nép számára lesz. Palesztina a palesztinek számára, Izrael az izraelik számára, és ez csak közvetlen tárgyalásokkal lehet. 2014 áprilisa óta, amióta Abu Mazen kivonult a tárgyalásokról, azóta utcában vagyunk, nem hajlandó visszatérni, és sajnos ez a jelenlegi izraeli helyzet terrorista támadások szinte naponta, mai nap is. Ártatlan civilek halála, halálával. Remélhetőleg erre még majd ki tudunk térni. Irán az utolsó kérdés, az utolsó része ennek a környezetnek. Hallották ma délelőtt bizonyára Zarif úrtól is, hogy a a zsidó projektről mit mondott, nem igazán más ez, mint az ezt megelőző elnöké. Egy szemináriumot tartottak korábban Iránban arról, hogy milyen lenne a világ a, az izraeli projekt nélkül. Zarif Furma azt mondta, tulajdonképpen, ha jól értem, lehet, hogy tévedek, de tulajdonképpen ugyanezt mondta, megint ezzel ellen a projekt ellen szólalt fel, és természetesen udvariasabban tette ezt meg, ilyen mosolycsapásokkal. Nem tudom, hogy mi fog történni. Nyilvánvalóan frusztrál minket az, hogy a tárgyalások milyen módon értek véget. De ez már a történelem része, azzal együtt, hogy nem tűnik el sem a mi történelmünkből, sem az önökéből, sem a világ történelmével, hogy mi lesz Irán, Iránnal, ha megsértik vagy nem sértik meg a szerződést, nem tudom, hogy mi lesz tíz év múlva, hogy akkor Irán visszatére az atomfegyverek gyártásának útjára. Ez a jövő zenéje marad. De nagyon örülök annak elnök úr, hogy itt lehetek ma, és nagy örömömre szolgál az is, hogyha kérdéseket tesznek fel, és válaszolhatok rájuk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Préda úrnak adok. Monsieur le Président. Uh... Elnök úr, parlamenti elnök úr, a külügyi bizottság megköszöni az ön itteni látogatását. Szerintem nagyon jó a kapcsolatot felvenni az izraeli parlamenti kollégákkal. Mint mondta, az ön országa partnere az Európai Uniónak, de az önök országa egy olyan ország, ahol nagyon sok konfliktus van, én már többször is mondtam ebben a parlamentben, mondtam, hogy gyakran az önök ellen nagyon sok kritikát megfogalmaznak. Én nekem két kérdésem van. Az első a Törökországgal való kapcsolatok felvet, felvétele. A, a, kö, a, a nagykövet, aki itt volt, annak már többet, többször feltettem ezt a kérdést, szeretném az önvéleményét hallani. Második kérdésem, az iráni nukleáris dossziével kapcsolatban a tanács januárban megfogalmazta véleményét. Az önök vonakodása a megállapodással szemben, hiszen ezt tavaly ugye megkötötték, most inkább összetöredezett. Most önök a Nemzetközi Atomenergia Egyes, Egyes, ügynökség véleménye alapján kedvezőbben állnak -e ehhez a megállapodáshoz? Kán kollégának adok szót. Másfél percben, 16 órakor fogadjuk a, az elnök urat, az ENSZ közgyűlésének elnökét, úgyhogy addig be kell fejeznünk a vitát. Kán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is itt vagyok. Én is üdvözlöm a parlamenti elnök urat. Palesztinával kapcsolatban van kérdésem. Nyilvánvalóan ismerjük a közel-keleti problémákat, de tudjuk, hogy a palesztin kérdés az a leghosszabb idő óta nem megoldott kérdés. Én az ide szóló delegációnak tagja vagyok, és nagyon sok mindenkivel beszéltem. A terrorizmus kérdése mindig a viták előterében van, és a GCC-vel való vezetéssel, vezetéssel kapcsolatban azt látom, hogy ha a palesztin kérdést megoldjuk, annak lesz a legnagyobb haszna. És ennek a legnagyobb nyertese az izraeli állam lesz, nyilván a többiek is profitálnak belőle. Tehát akkor mit tehetnénk, hogy végre ezt az állásfoglalást, határozatot elérhessük? Azt, én tudom, hogy nekünk ez hasznos lenne. A másik kérdésem Szíriával kapcsolatos naponta egyre rosszabbá válik a helyzet ott ebben az országban. Tudjuk, hogy az orosz érdekek milyenek, de az irán érdekek milyenek ön szerint? Ja, igen, az irán érdekek, iráni érdekek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel üdvözlöm önt mi a konzervatők vagyunk, és a reformerek, és Izrael barátai vagyunk többségben a frakcióban. Két kérdésem lenne. Az iráni külügyminiszter Zarif itt volt ma délelőtt, én feltettem neki kérdést elsősorban. Az, az ENSZ 1929-es határozatával élető és a balisztikus köztük az imak lövedékek kérdését, amelyet a biztonsági család betiltott. Nem válaszolt a kérdésemre, Épp ezért nagyon gyanús, hogy milyen céljai vannak Iránnak ezekkel kapcsolatban a balisztikus lövedék technológiával kapcsolatban, és egyáltalán miért van ezekre szükségük, mint egy regionális hatalomnak. A másik kérdés nagyon nehéz kérdés. Egyre inkább az a véleményem vagy benyomásom Szíriával kapcsolatban, hogy a bombázasság során nem csak a nem iszlám lázadó központot próbálják tönkretenni, hanem a, a válságot, a menekült válságot is egyre inkább fokozni szeretnék, azért, hogy az egész Európai Uniót destabilizálják. És, és hogyha még százezer menekült érdekel, érkezik a földközi tengeri országokból az Egyesült Királyságba, akkor a, a, azok számára, akik ki akarnak lépni az EU-ból, ez egy jó érv lesz. Nos, a nem e, e, szélsőséges harcosok, Assad, Irán és Oroszország, és az ISIS és a nyugat arra kényszerítenek, hogy valamilyen döntést hozzanak. És hogyha valóban lesz ez a döntés, akkor ön mit szeretne? Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, hogy ellátogatott az Európai Parlamentbe. Nagyon fontos ugyanis az eszmecsere, és első kézből hallani a véleményeket. Először is Izraelrel kapcsolatban, amikor egy stabil demokráciáról van, egy működő állam ebben a régiában. Tehát nagyon jó, hogy van egy jó példa erre. Reméljük, hogy az önök példáját a szomszédaik is követni fogják. Nem vagyok benne biztos, mint néhány más kollégában, hogy mi Oroszországnak az érdeke abban, hogy Szíriában belépjen a konfliktusba. Nem látom ennek a végét. A Szíriát akarják tönkretenni, vagy az ellenzéket, vagy pedig valamit létre akarnak hozni ebben a régióban. Szeretném hallani az ön véleményét, hogy mennyiben lát, látja, hogy bizonyos hatalmaknak, mint például Oroszországnak érdeke fűződik a béke folyamathoz a közélkerületen amikor kórházakat és iskolákat bombiznak, akkor, bombáznak, akkor még nagyobb katasztrófát okoznak. A másik kérdésem az öböl országokkal kapcsolatos, egyre inkább bekapcsolódnak a szíriai háborúba. Például hadi repülőgépeket vetnek be. Mit gondol ön erről? Miss. Akkor Fászön kapszót. Köszönöm szépen. A második világháború után a 180 és 178-as határozatot fogadták el Izrael létrejöttét az európai országok részvételével, és már akkor két független állam képe rajzolódott ki. Múlt héten Izrael azonban azt mondta, hogy a megszállt Cisziordáni övezetben további telepeseknek ad engedélyt, miközben el pusztítja az Európai Unió által létrehozott humanitárius infrastruktúrát a gázai övezetben. Mert ezeket Netanyahu elnök illegálisnak ö, nevezte. És Izrael nem engedi be az Európai Parlament hivatalos delegációját Gázába. Ez már többször előfordult velünk, és az Amnesty International lel is, hogy újságírókat és ENSZ küldöttjét nem engedte be Izrael Gázába. Nos, szeretném tudni, hogy ön mely állam határait képviseli, és el tudja elfogadni azt, hogy az Európai Unió legális humanitárius infrastruktúrát épít a gázai övezetben, és egy személyes kérdésem is lenne. Én palesztin állam polgár vagyok. Ön szerint ezzel a palesztin útlevéllel Tel Avivot meglátogathatom, miközben egyébként a világ valamennyi országát meglátogathatom? So in a certain moment I will cut our speeches in order to give all... Kérem, tartsa be mindenki a felszólalás idejét. Félbe fogom szakítani ezt aki tovább beszél. Elnézést kihagytam Kába. urat, és aztán Avaktos kolléga következik. Köszönöm, elnök úr! Izrael az egyetlen normális demokrácia közel-keleten, és ezért szerintem, hölgyem, önnek is ilyen módon kéne beszélnie a vendégünkkel. Shalom Alachem, miniszter úr! azok az ellentmondások, amelyek az Európai Unió intézkedései között vannak, mint például az, hogy településeket támogatunk izraeli területen. Két héttel ezelőtt Betszelem településéről volt vita. Szeretném tudni öntől, hogy hogy hogyan áll az izraeli termelők és termékek európai befogadása ügyéhez. Ön elutasítja a Hamas hozzáállását, hiszen a Hamas meg akarja semmisíteni Izraelt. Nyilván csak akkor lehet végső béke a Szentföldön, hogyha erről a követeléséről lemond. Meyer azt mondta, hogy ha hogy ha az arabok elteszik a fegyvert, akkor nem lesz több háború, ha az izraeliek elteszik a fegyvert, akkor nem lesz többé Izrael. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, uram, itt az Európai Parlamentben. Rövid kérdésem lesz. Tudjuk, hogy sok közös érdekünk van Izraellel. Az egyik legnyilvánvalóbb ezek közül az, hogy fel kell lépnünk a terrorizmussal szemben Izraelt terrorista szervezetek veszik körbe, Hamas, Hezbollah, az iszlám állam, Al-Qaida a sínai félszigete. A kérdésem az, hogy hogyan tudnánk erősíteni együttműködésünket terrorizmus ellenes vonalon? Mit tanulhatunk önöktől ezekben a nehéz időkben? Fontos kérdés kapcsán. Pányó Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, itt vagyok. Három kérdésem lenne gyorsan. Az első, a szocialisták és demokraták, amelyhez tartozom frakcióként, délelőtt és most is fontos kiemelt személyiségeket fogadtunk. Most a palesztin-izraeli viszonyjal kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehetne megerősíteni a palesztin hatóságot úgy, hogy hiteles partner legyen. Franciaország kezdeményezéssel élt az ENSZ-ben, hogy arab országokkal közösen egy kvartettet hozna létre. Mit gondol erről a francia kezdeményezésről? Harmadik kérdésem. A marokkói király, hatodik Mohamed, tudtommal legalábbis, Mahmoud abbas és Benjamin Netanyahu-val megpróbálja újraindítani a béke folyamatot, Samben Sitri segítségével, aki a marokkói zsidó szövetség elnöke. Mit tud erről, mit gondol erről? Metusélő úr, ő a delegációnk elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az izraeli parlament képviselőjének is, hogy eljött hozzánk. Minden naposak Európában az antiszemita megnyilvánulások, és a többség teljesen közömbös ezekkel szemben. Néhány hónappal ezelőtt a Guardian megjelentetett egy levelet, amelyet 300 brit akademikus írt alá, és hogy blok, blokkolja az izraeli termékeket, és az etnikai tisztogatás vágyával vádolják Izraelt, de itt Európán belül is vádaskodás vagy közömbösség érinti Izraelt, már pedig az antiszemitizmus, a terrorizmus melegágya. Mit gondol Izrael ezekről az európai fejleményekről, eseményekről és bolykottokról. Köszönöm a szót. Nagy lehetőség, hogy most eszmét cserélhetünk egymással. Köszönöm szépen a bevezetőjét is. Több ilyen közvetlen egyeztetésre lenne szükség a Knesset és az Európai Parlament között szerintem, mert nagyon sok a félreértés, előítélet egymás szándékai tekintetében a kritikáink alapját is át tudjuk esetleg gondolni. Azt hiszem, érzi, tudja, hogy többségünk az önök országának és az országa biztonságának a híve, ezért vagyunk kritikusak is. Ön igazságügyminiszter is volt hazájában. Izraelben 6066 politikai fogvatartott van, köztük 700 gyermek. 580 úgynevezett administratív fogvatartott, és hogyha olyanokkal tárgyalunk, akik sokkal kevésbé demokratikus országokban jönnek hozzánk, mint Izrael, olyan esetekről beszélünk, hogy két-három embert fogva tartanak illegálisan politikai miatt, akkor gondolom jogosnak érzi ezt a kérdést, hogy a 6000 politikai fogva tartott, és különösen közöttük a 700 kiskorú sorsa foglalkoztat minket. Hogyan fognak ezek a gyerekek felnőni, hogyan lesznek ők majd az önök gyermekeinek a barátai? hogyha ilyen lehetséges, hogy politikai okokból gyermekeket fogva tartanak. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyra értékelem, hogy lehetőséget kapok. Köszönöm uh, az előadását, én a zöldeknél vagyok. Mi a közel-keleti béke nagy barátjai vagyunk általában. Szíriával kapcsolatban van egy egyszerű uh, kérdésem. Tavaly decemberben hallottunk arról a a hívásról, amit Netanyahu és Putyin elnök folytatott, van-e alacsonyabb szintű tárgyalás is Oroszországgal, Szíriáról, és hogyha igen, akkor mik a kérdések, milyen kérdésekről beszélnek, ha erről tudna beszélni. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Véletlen egybeesés. Itt vagyok. Véletlen egybeesés, hogy találkozunk, mert a Palesztiniában járt delegáció tagjaként most tértem éppen vissza talán öt, múlt héten öt nap után. És hiányzott ott az izraeli hang. Nem beszéltünk izraeliekkel, kivéve ottani civil szervezetekkel. Néhány kérdést szeretnék feltenni, mondjuk kettőt az idő miatt. Az egyik dolog, amit a politikai vezetők mondtak nekünk, az az volt, hogy nagy esély van arra, hogy a Hamas és a Fatah Dohában tárgyalni kezd, és közös alapokra jutnak, és végül egy egységkormányt alakíthatnak. Izrael mit gondol erről az egységkormányról? A második dolog pedig az egyfajta tapasztalatból adódik, 600 ezer telepes él a Cisziordán területeken, vagy az elfoglalt területeken, ahogy ők nevezik, és úgy tűnik, hogy egyre több földet foglalnak el a palesztinektől, ami végül oda vezet majd, hogy a palesztin területek elválnak izraeli telepesek által elfoglalt területektől. Ez egy határozott izraeli politika hogy ne legyen egy életképes palesztin terület a régiónak ezen a részén. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is a Hánegi úrnak és a delegációjának, hogy eljöttek, és a béke folyamatról szeretnék én is kérdezni. Egy kicsit fekete-fehér formában festette le, egyszerűsítve a helyzetet, másokat vádolt, hogy azért kell nekünk gonoszul eljárni, mert mások kényszerítenek erre, na de az illegális telephelyek azok mégiscsak az önök hibájából jöttek részre, és még a nagy testvér az Egyesült Államok is elítélte ezt az enszer együtt, amit önök figyelmen kívül hagytak. Aztán az igazgatási rendszer, hogy jogállamiság szabályai nélkül embereket fogva tartanak, több mint száz gyerek van fogva tartva. Az újsági, a Washington Post újságírója túlzott erőszakáldozata volt, sőt, területeket is bombáztak. A határmenti területeken is. A túlzott erőszak alkalmazás halálesetekhez vezet. Tulajdonképpen apartheid rendszert vezettek be a, a gázaövezetben. Önök irányítják a földi, a vízi és a levegő a légben való mozgásokat, és nem engedik meg az ottani parlamenti képviselőket. Jó, de mit akarnak tenni, hogy a béke megvalósuljon? Thank you all very much. We are not Köszönöm szépen. Nem eh, riaszt el minket a kritikus kérdés, épp ellenkezőleg úgy gondoljuk, hogy így lehet a leginkább megértetni, illetve eh, eh, lehet leginkább kölcsönösen megértenünk egymást így tudunk igazából mindenkit felvilágosítani, hogy mi a valóság. Úgyhogy különösen akkor, amikor barátok beszélgetnek, akkor jó a, a kritika, de aki nem Izrael barátja, az is jogosult arra, hogy kemény kérdésekkel állítson kihívások elé. 13 kérdés volt, nem fogok minden kérdésre külön kitérni konkrétan, mert még maximum egy percem lenne, de a három témára reagálnék, amit érintettek a kérdéseken keresztül. A legérzékenyebb kérdés a palesztin kérdés, ami érzelmekkel is töltött. Hadd mondjam meg, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, a harcmezőn harcoltunk. Hárman ejtőernyősök voltunk és a fiaink is harcoltak háborúban, az én fiam a Gázaöbölben, a barátom fiai az Izrael biztonságáért szolgál. Egyetlen egy izraelit sem ismerek. Nincs egyetlen egy normális izraeli sem, aki nem akarna békét a palesztinokkal. Ezt bebizonyítottuk. Egyiptommal és Jordániával már. Olyan országokkal, amelyek több ezer izraelinek az életét veszélyeztetik 48-ban, 50-ben, 73-ban, több ezer izraeli, több tízezer egyiptomi és jordán embert kellett eltemetni az izraeli való háborúban. De amint vezető lett az arab, lett egy olyan vezető az arab országok vezetői közül, aki békét tud velünk kötni, és békében élhet velünk, akkor megengedtük magunknak a kompromisszumot, föladtuk a soha nem engedünk elvét. Több ezer izraeli a sinai félszigeten, Jordániában, az nem területi kérdés volt persze, hanem annak a kérdése volt, hogy elfogadunk-e követeléseket Jordánia részéről. És Jordániával és Egyiptommal évtizedek óta már, már 40 éve Egyiptommal, több mint 20 éve Jordániával békében élünk. Semmit nem akarunk jobban annál, mint hogy 20 év múlva egy izraeli képviselő jöjjön, és önöknek vagy barátaiknak azt mondja, hogy már 20 éve békében élünk a palesztinekkel. Erről álmodunk. Ugye érték, nem csak a palesztinek fizetik a konfliktus súlyos árát, a tragikus árát, hanem mi is, mindannyian. Nem csak az életben, hanem, vagy élet-halál kérdésében, hanem a mindennapi életünkben. Félelem, a biztonság hiánya. Minden nap tudják, mit jelent, amikor minden nap valakit elüthetnek, öngyilkos bombá miatt meghalhat, vagy leszúrnak. A 8 millió izraeli, aki erről hallja, hall, biztos, hogy arra gondol, holnap akár ő, apja, barátja is sorra kerülhet. Az egyetlen dolog, ha úgy érjük ezt el, hogyha a Hussein királya a Jordániával és szedet elnökkel Egyiptomból együtt leülünk, minden frusztrációnkat, problémát feladva, hátratéve víziót, reményt, vitát fér, az asztalra teszünk, és közös nevezőt találunk, kompromisszumokat. A palesztinoktól kompromisszumokat követelünk, és egyetlen egy palesztin vezető sem mondta azt, hogy soha hogy elfogadná. nem mondták, azt mondták, hogy nem vesznek, nem engedik meg maguknak, hogy kimondják, hogy a palesztinek visszamehetnek régi Izrael területére. Az izraeli és egyiptomi vezetők tulajdonképpen megadták a béke árát, volt, akiket megöltek ezért, Rabint és Szadánt megölték, mert békét akartak Izrael-el. Én megértem, hogy a palesztin vezetők ezt nem engedhetik meg maguknak, hogy feladják a visszatérés árát, mert ez ugye Izrael vége lenne, hogyha visszamennének Hajfába, Tel Avivba. Ha ezt elfogadják, hogy ez az álom, álom nem valósulhat meg, még a baloldali barátaim sem támogatnának soha egy olyan szerződést, ahol több százezer palesztin menekült visszatérne a mi régi helyeinkre. A menekültek problémáját megoldhatjuk a palesztin államon belül. 99,999%-a a megállapodásnak ez lesz. Az összes többi kérdés, technikai kérdés, hogy hol legyen a határ, hol legyenek a telepek, eh, melyek eh, legyen a, a föld eh, csere része, mely legyen az, ami megmarad, Jeruzsálem mely része legyen Palesztina, melyik része Izrael, anélkül, hogy új Berlint csinálnánk, anélkül, hogy megosztanánk a várost a Szentvárost, olyan sok vallás számára a Szentváros. Ezeket a kérdéseket meg lehet olvani. A fő kérdés véleményünk szerint a palesztinek számára az, hogy megértsék, hogy egy dolog nem történhet meg, soha nem engedjük meg, hogy palesztinek visszamenjenek 67-es előtti határokra. Ez nem, nem fogadható el Izrael számára, senki nem fogadná el. Úgyhogy ezt a nagy kompromisszumot meg kell, el kell fogadni. És ha az Európai Parlament, az Európai Unió, a világ megengedné számunkra azt, hogy meggyőzzük a palesztinokat, hogy ezt a nagy metamorfózist elfogadják, akkor az álmunk valóra vál. Én egy olyan házban nőttem fel, ahol két szabadságharcos volt 48-ban már mindketten börtönbe kerültek, több évre ítélték, megszöktek, föld alatti harcban harcoltak, felad, visszamentek Nagy-Britániába, és aztán, aztán feladták azt az elvet, amivel fölnőttek, hogy Izrael, nem a kis Izrael, hanem a nagy, a Basán, Hoana, Moab, Dialád, együtt feladták ezt az álmot, mert nem kényszeríthetjük magunkat és mill, több millió palesztint erre. Szóval ugyanez a helyzet El kell dönteni, hol legyen a határ a biztonsági elvek alapján. De a legfontosabb kérdés az az, hogy győzzenek meg minket, hogy ők akarnak velünk békével, békében élni. Ez a fő kérdés. Hogyha ez megtörténik, akkor tudunk segíteni nekik. Ahelyett, hogy folyamatosan azt mondják, hogy az izraeli termékek címkézésével, a különböző európai parlamenti határozatok a mindenütt máshogy sikerül a palesztin államot oda elvinni, hogy kompromisszumok jussanak a zsidó állammal. nem ez kontraproduktív. Velünk kell kompromit kötni. Nem értem, hogy az önök vezetői ezt miért nem értik meg. Nem csak, hogy nem járulnak hozzá a béke folyamathoz, hanem hogy önök önök tulajdonképpen a motivációikat is visszafogják, hogy ők velünk békét kössenek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt az ideje végre annak. Most van egy eh, vezetőnk, aki ezt érti. Lehet, hogy nem olyan erős, mint amilyennek lennie kéne, de a mi vezetőink sem olyan erősek, mint eh, néha, mint kellene. A, a vezetőknek kell leülni és dönteni. És akkor önök a saját útlevelükkel majd eh, oda mehetnek Izraelben, ahova akarnak. Mi pedig végre leállít, leállhatunk azzal, hogy a gyerekeket bebörtönözünk, mert ezek igazából nem gyerekek, hanem gyerekeket használnak ö, nagyon gyakran arra sajnos, hogy az izraeli állampolgárokat megöljenek. Mindegy, hogy gyerek vagy nem, ha megöl egy izraelit, vagy bombát tesz egy lépcsőre, akkor nem mondhatjuk azt, hogy gyerek is menjen. De mi azt akarjuk, hogy leüljünk a palesztin öm, rokonainkkal, és a kölcsönös jogainkkal egy csodálatos izraeli-palesztin együttélést alakítsunk. És értem, Irán az utolsó dolog, kevés időm van már. A legfontosabb kérdés Iránnal kapcsolatban, most nem akarok a részletekbe belemenni, nem gondoljuk, hogy a megállapodás, a nukleáris megállapodás jó lenne, de mindegy. Nagyon határozottan úgy gondoljuk, hogy mindenféle, a megállapodást mindenféle megsértését elkerüljük. Folyamatosan tesztelnek minket az irániak új értelmezésekkel, a saját kötelezettségvállalások alapján. Ők azt mondják igazából, hogy értelmezés, mi szerintünk pedig a, a megállapodás megsértése. Határozottak leszünk, egységesen lépünk fel, és nekik biztos vagyok abban, hogy tartaniuk kell magukat a leírtakhoz. Oroszország az utolsó szó, és Szíria ha én szavazhatnék, akkor én azt szeretném, hogy ha lenne szavam, akkor szerintem szavad, Assadnak mennie kéne. 450 ezer ember haláláért felel az ország felén, ő a felelős annak, hogy az ország fele menekült a saját országában, és azon kívül is elhagyta az országot, és én azt szeretném, hogyha demokratikus Szíria lenne, fiatal erőkkel, akik hosszú éve depresszió elnyomás után újra szeretnék saját életüket irányítani, hogy véget vessenek a Hezbollának, a manipulációnak. Azt szeretnénk, hogyha az országokban él, a saját életüket élhetik, és jó jövőjük lenne. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt lehettem a delegációmmal együtt. Köszönöm. Thank you very much for this interesting debate. Nagyon köszönjük ezt az érdekes vitát, és ezt folytatni fogjuk. és legközelebb majd úgy szervezzük, hogy a Knessetti kollégák is hozzászólhassanak. Tehát jobban parlamenti módon fogjuk legközelebb megszervezni. Elnézést kérek, ez az én hibám, hogy ez most így történt. De egy ilyenfajta eszmecserő, véleménycsere nagyon fontos, és mindent minden jót kívánunk. Nagyon nagy örömmel jövünk el legközelebb is. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Kérem foglaljanak helyet. I now have the great pleasure. Nagy örömmel jelentem be Mogens Luketoft úr jelenlétét eh, jelenthetem be, aki az eszközgyűlés elnök, elnöke novemberben mi ellátogattunk a közgyűlésre, és ezt a gyümölcsöző párbeszédet folytatjuk most. De nem feltétlenül tudjuk azt a kellemes hangulatot visszaadni, amit önök hoztak eh, létre számunkra. Nos, az, az ENSZ globális kérdésekkel foglalkozik, az Európai Parlament támogatja a regionális szervezeteknek a munkáját, mint az EU az Egyesült Nemzetekben. Szeretnénk konszenzust elérni és koordinálni a különböző szakpolitikákat, az Európai Unió tagállamainak, tagállamainak a politikáját a közgyűlésben. az ön vezetésével az elkövetkezendő hónapokban e, a prioritásokat fogjuk e, e, figyelembe venni. Elsősorban fenntartható béke és biztonsági célokat szeretnénk elérni. A nők helyzetében, a béke teremtésben, az emberi jogokban a fejlesztési bizottsággal együtt tartjuk ezt az ülést, és nincsen sok időnk, és Ponga úr, az elnök helyettes ebből a bizottságból társelnököm, és most neki adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Brock elnök úr. Szeretném megköszönni a nagykövet, a Liketoft úrnak, a jelenlétét, hogy a két bizottság ülésén, közös ülésén részt vesz. Sajnos Linda McAven nem tud részt venni az elnök asszony ma délután. Nagyon fontosak a fejlesztési célok, a fenntartható fejlesztési célok elérése, és a különböző mutatóknak a kidolgozása, amelyeket remélhetőleg márciusban majd be is mutatnak. A bizottságunk hozzájárult a fejlesztési célok eléréséhez, és a 17 célkitűzést elfogadtuk a csúcson. A 2030-ig szeretnénk ezt a fenntartható fejlődést elérni. A temitikus viták a számban is ezt fogják szolgálni, és örülünk annak, hogy már áprilisban elindítjuk ezeket a vállalásokat. És ezeket a kül- és belpolitikákban is kell tükrözni. Az a titkár helyettes Nabaro úr eszmecserét folytatott az Európai Bizottsággal, és ezen kívül az ön látogatása mind nagyon hasznosak, hogy lökést adjanak az európai erőfeszítéseknek, hogy ezt az ambiciózus tervet el tudjuk érni. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy alkalmat biztosítottak nekem arra, hogy beszélhessek a parlamenti képviselőkkel, és felszólalhatok Eh, én vagyok az közgyűlésének az első Dán elnöke ugyanis. Az idei év első felében elnökként eh, ellentmondásokat látok a mai világban. Fontos döntéseket hoztunk, a fenntartható eh, fejlődéssel és éghajlatváltozással kapcsolatban. Ugyanakkor a világ hátrafelé lép, egyre több konfliktus tör ki, humanitárius katasztrófa, és itt a menekültekre gondolok, amelyet a Európa is tapasztal. És mind a pozitív, mind a negatív alakulásában a dolgokban mind az ENSZ-ben, mind az EU-ban közös értékeket keresünk. Az ENSZ számára az lehetőségek olyanok, mint az Európai Unió számára. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatban olyan döntéseket hozunk, amelyek nagyon előremutatóak. 193 nemzetállamról van szó, akik, ahol megpróbáljuk a lakosoknak a jólétét tartani és emelni. E, ehhez át kell alakítani a gazdasági, szociális és kormány struktúrákat. Ennek az átalakításának már bizonyos pilléreit kidolgoztunk, mint például az éghajlatváltozással kapcsolatban, és ez nagy előrelépést jelentett. Mind a megállapodások, az SDG-vel kapcsolatban és az éghajlatváltozással kapcsolatban az ENSZ értékeit tükrözök. És ez azt is mutatja, hogy mennyire összefüggnek ezek a kérdések. Ezek a megállapodások, az alapok, most már meg kell tenni a szükséges lépéseket, át kell alakítani az energia tulajdonlását, mind Európában, mind a nemzetközi színpadon egy szilárd alapból indulunk ki, a milleniumi fejlesztési célkitőzések tulajdonképpen meglepő eredményeket ígérnek. A szolidaritás az Európai Unió és a tagállamok részéről nagyon fontos az MDG-k számára. Amikor pedig a széndiokszint szegény energiáról van szó, akkor Európa vezető szerepét kiegészítik a különböző vállalkozások és országok. Most el kell indulnunk ezekkel a célokkal, hogy az elkövetkező 14 évben megfelelő infrastruktúrát alakítsunk ki, és dollártrilliókat fektessünk be. A nők és a lányoknak a jogainak a megvalósítása, a szegénység megszüntetése, az egyenlőtlenségek kiköszöbölése mind olyan fontos a legkevésbé fejlett országok számára, mint más országok számára. Nyilván e, a kizárást e, a kezdetektől fogva meg kell szüntetni, a kirekesztést, és ehhez megfelelő intézmények kellenek. Természetesen az átalakulás nem csak a kormányok e, feladata a fenntartható energia és infrastruktúrába való beruházás a magánágazatból eh, is meg kell, hogy valósuljon. Ehhez pedig a kormányoknak egy olyan keretet kell létrehozni, eh, amelyek E, a zöld beruházást e, teszi a legjobb és legbiztonságosabb beruházásra, nem csak az emberiség számára, hanem a vállalkozások számára. Tehát nagyon sok feladatunk van, és azt hiszem, meg tudjuk ezt tenni, és mindent meg fogunk tenni, minden tőlelőt meg, tőlünk e, telhetőt meg fogunk tenni azért, hogy sokkal gyorsabban lépjünk előre, mint 15 évvel ezelőtt, amikor meghirdettük az MDG-ket. De az ellentmondások, amelyeket már említettem, azt jelentik, hogy a tavaly felvázolt jövőkép az a globális, tehát a világválsággal egyszerre jelentkezik. A hihetetlen helyzettel állunk szembe a humanitárius válság, a szélsőségesség, amely ártatlan embereket tesz tönkre, és a, a fegyverek elterjedése, és világjárványok mind hatalmas fenyegetettséget jelentenek. Természetesen a közel-keleti konfliktusok és az afrikai konfliktusok nyomorúságos helyzetet teremtenek ezekben az országokban. Ezekkel a súlyos kérdésekkel kapcsolatban fel kell ismernünk, hogy az ENSZ és a multilaterális rendszer az, az egyetlen, amely segíteni tud. Nyilvánvalóan vannak arra példák, hogy ezek nem működnek jól, de nem elégedhetünk meg azzal, amit eddig tettünk. Itt a szíriai konfliktusra gondolok, és nyilvánvalóan a jelenlegi helyzet számomra e, világosan mutatja e, a kollektív e, megközelítés hiányosságait a béka területén nem szabad megengedni, hogy a, a különböző problémák konfliktusokká terjedjenek ki, hiszen ez azt jelenti, hogy a tömeges, jó monetárius válaszra szükség van a különböző nem régen történt bombázások tovább nyom, nyomorúságosabbá teszi az embereknek a sorsát, és a biztonságos jövőt veszélyeztetik. Épp ezért nagyon fontos, hogy a humanitárius csúcsot, csúcs találkozót júliusban felhasználjuk arra, hogy a szeptemberi csúcs, amely az ENSZ közgyűlésében történik, az, a menekültek, a migránsok eh, problémáival foglalkozzon, azért, hogy megfelelőbb válaszokat tudjunk erre a világválságra eh, adni. Ez azt jelenti, hogy sokkal több pénzre van szükség olyan területeken is, ahol a menekültek, vagy a lakásokat, a házukaikat elhagyására készül, házuk elhagyására készül, kényszerített emberek problémáit megoldjuk. Már igazán itt az ideje, hogy az alapvető normákat e, valóban megvalósítsuk, hiszen ezekben megegyeztünk. Tehát a nemzetközi humanitárius emberi jogi kérdések megoldására és és ebben Európának is vezető szerepet kell játszani. Ugyanis a jelenlegi e, e, menekült válságra nincsen korábbi példa, és ez nagyon sok számára, e, európai állam számára kihívást jelent, ahogy ezt érzik az európai fővárosokban, és érzi a lakosság. De ha nem tudunk megoldásokat találni, az életeket veszélyeztet, és azokat a kötelékeket is veszélyezteti, amelyek az Európai Uniót is összeköti. A tagállamok közti bizalmatlanság és a lakosok közötti bizalmatlanság növekszik, de remélem, hogy a vezetők és a parlament megoldást talál majd ezeknek a problémáknak, ezekre a problémákra, az utóbbi 60-70 év problémáira. A, az ENSZ 70. évfordulóját ünnepli, és most igazán kell a most jelentkező kihívásokra válaszokat találni. Áprilisban, májusban és júliusban magas szintű találkozókat szervezünk, és épp ezért azt kérem, hogy a tagállamok gondolják végig, hogy mit lehet tenni a fenntartható fejledés végrehajtására, az ENSZ kapacitására a békefenntartásban, és a, a humanitárius támogatás megvalósítására és az emberi jogok megvédésére. Ez a következő főtitkár eh, mandátuma alá fog tartozni, hiszen nem sokára őt fogják majd választani. És remélem, hogy ez az úr vagy hölgy, és most már nagyon régóta várunk egy női eh, ENSZ főtitkárra, eh, meg tudja oldani ezt a problémát. Idén először e, jelentősebb szerep, e, szerepet kap e, a kijelölők csoportja. remélem, hogy a lehető legjobb jelöltet tudjuk majd jelölni az ENSZ élére az elkövetkezendő évekre. Nos, ezek voltak azok a kérdések, amelyek az ENSZ közgyűlését foglalkoztatják. Ugyanakkor, a da, mint a Dán parlament korábbi elnöke, szeretnék szívemből szólni most önökhöz. Ahol ma ülék, akkor azt látom, hogy az Európai Unió eh, továbbra is vezető szerepet szeretne játszani a nemzetközi kérdésekben. A megosztottságunk aláshatja ezt a szerepet. Csak akkor sikerül ezt megoldani, hogyha erős és egyesített Európa próbál ezekkel a mai kihívásokkal foglalkozni. Épp ezért remélem, hogy önök mind együttműködnek az ENSZ-szel együtt, hogy ez az egyesített Európa ezt a feladatot újból meg tudja valósítani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Különösen az utolsó mondatot, mondatokat, azt, hogy az Európai Unió soha nem volt annyira veszélyeztetve, mint most, azáltal, hogy elveszthetünk mindent, amit 60 év alatt felépítettünk. Tehát a kihívás óriási. Köszönöm szépen, hogy emlékeztetett minket erre. De most azt kérem valamennyiünktől, hogy, hogy egy perces néma felállással adózzunk Utaz Gali emlékére. Most érkezett a hír, hogy az ENSZ korábbi főtitkára elhunyt. Thank you very much. The floor has now Mr. Preda. Most Préda úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, itt vagyok. Jobbra öntől. Üdvözlöm. Köszönöm szépen, hogy meglátogatott minket, és köszönöm a felszólalását is. Azt mondanám első között, hogy folyamatosan szó van az ENSZ alapvető reformjáról és az ENSZ szerepének újraélesztéséről, különösen a közgyűlésre való tekintettel, és arról, hogy több koordinációra lenne szükség az ENSZ különböző szervezetei, testületei között. Ön hogyan áll ehhez a kérdéshez, az ENSZ reformjához? Másodszorban, mivel a Fejlesztési Bizottság tagja vagyok, amit itt más kollégák is képviselnek, és a fejlesztési politikák koherencia című e- jelentés előadója is vagyok ezért különösen foglalkoztat a politikák koherenciája, és érdekelne, hogy erről van-e szó az ENSZ közgyűlésében, különösen arra való tekintettel, hogy a 2030-as időtervet, agendát sikerül-e megvalósítani, és hogy mi kell az, hogy sikerüljön. Köszönöm elnök úr a szót. Üdvözlöm vendégünket, ön Dán politikus és egyben nemzetközi vezető, aki egész életében elkötelezett volt a szegénység elleni harc iránt és a fejlődés iránt. Ilyen minőségében kérdezem öntől, hogy kellő ereje van-e az ENSZ közgyűlésének ahhoz, hogy a világ valamennyi polgárának érdekeit, jólétét befolyásolja, képviselje. Köszönöm elnök úr a szót. Az én kérdésem a következő. A tűzszünettel kapcsolatban és a Sahel zónáról tartandó marokkói népszavazásról szeretném megkérdezni. Mindmáig nem sikerült ezt a népszavazást megszervezni. Októberben új politikai irány került hatalomra. Mit tesz az ENSZ annak érdekében, hogy a nyugat-szahara kérdését végre rendezni lehessen? a világ és Marokkó között. Köszönöm a szót, elnök úr. Ön már beszélt arról, amire rá szeretnék kérdezni. Azt mondta, hogy több átláthatóságot szeretnének a következő főtitkár megválasztása során. Ezt csak üdvözölni tudom. Érdekelne, hogy ezt hogyan látja megvalósíthatónak? Mitől lenne átláthatóbb? Második kérdésem. Az ENSZ emberi jogi tanácsával többször eszmét cseréltünk már, önök ezt a harmadik bizottságnak hívják. Szeretném tudni, hogy hol tart az észak-koreai fenyegetésről szóló vita, és folytatódik-e ez, milyen formában jelenik meg önöknél. Köszönöm a szót, elnök úr! Ez itt a világ legfontosabb parlamentje. Két kérdésem lenne. Az egyik nálam is a főtitkár megválasztására vonatkozik. Tudjuk, hogy az utóbbi évtizedek során, amikor új főtitkárt neveztek ki, akkor mindig volt utána és előtte is vita, hogy nem eléggé átlátható az eljárás. Jó lenne, hogyha legalább egy kicsivel javulna az eljárás. Mi az ön véleménye? A következő főtitkár kelet-európai legyene, mint ahogy ezt egyesek javasolják, ha a regionális csoportok erejét, történelmi sorrendjét megnézzük, megnézzük, vagy pedig inkább az a fontosabb szempont, hogy nő legyen az illető. A potenciális jelöltek között, ha körbenézünk, még más földrajzi régiók is erős jelölteket szeretnének állítani. Hogy áll ehhez a kérdéshez? A második kérdésem az EU elszemberülés szerepére vonatkozik, főleg azokra, akik ugye a biztonsági tanács állandó tagjai. Más EU tagállamok egyes képviselői arra tettek javaslatot, hogy a vétó jogot korlátozzák. Például a tömeggyilkosságok, genocidiumok esetén ne legyen szükséges, vagy ne legyen lehetséges a vétó. Többségi döntést lehessen hozni. Képes lesz-e erre a reformra az ENSZ? Eh, jag skulle vilja ställa en fråga, jag pratar svenska. Svédül szólalnék fel. Kérdésem a következő. Mit tesz ön, mit tesz a közgyűlés a világban élő romák helyzetével kapcsolatban? 10 millió emberről beszélünk, akik gyakorlatilag mindenhol marginalizáltak, nincsen állásuk, nagyon nyomorult körülmények között élnek. Mit tesz az ENSZ romák érdekében? Köszönöm a szót. Üdvözlöm a közgyűlés elnökét. A kérdésem arra vonatkozik, amit már néhány hónap ezelőtt egyszer megtárgyaltunk. Volt itt egy jelentés az asztalunkon, ami az EU-ENSZ kapcsolatokról szólt. Kérdésem konkrétabban a következő. Milyen esélyét látja a biztonsági tanács reformjának, annak, hogy regionális szervezetek legyenek ott jelen, mint sem az az öt ország, amely a világháború óta jelen van. Van-e esély ennek az elképzelésnek? Vagy pedig soha nem fog megvalósulni? Elnök úr, köszönöm a szót. Likentov úr, üdvözöljük Önt. Az lehet a benyomása, hogy akár a mi bizottságunkban is vannak olyan emberek, akik jók lennének főtitkárnak, de hát majd az ENSZ választ. Ön szerint az ENSZ mennyire hatékony és fenntartható rendszert működtet a humanitárius válságok előrejelzésére vonatkozóan. Elég gyorsak vagyunk-e az ön szintjén ahhoz, hogy felismerjük a veszélyes helyzeteket, és időben beavatkozzunk. Második kérdésem. Ön az Európai Uniót is képviseli az ENSZ-ben. Ön szerint az EU mennyire egységesen lép föl az enszem belül, vagy mennyire nem. Nem halljuk az elnök urat. Köszönöm a szót, köszönöm a kérdéseket, igyekszem röviden válaszolni valamennyire. Az ENSZ reformjával kapcsolatban Nagyon biztató fejlemény, hogy elkezdődött a transzparencia folyamat. Tehát a főtitkár kijelölésére vonatkozó megkérdezések, előszűrések transzparens rendszere. Úgy járunk el, ahogy bejelentettük, áprilistól minden jelölt személynek be kell mutatkoznia majd az ENSZ közgyűlésben egyenként kérdésekre kell válaszolniuk, és a civil társadalom képviselői is megkérdezzük őket. Ilyenre még nem volt precedens. Ennek jelentős változás lehet az eredménye, mert, amint önök is tudják, gyakran a biztonsági tanács az, amely a közgyűlés elé terjeszt konkrét stratégiai javaslatokat, és eddig előfordult, hogy zárt ajtók mögött találták ki, hogy főleg az ötök voltak ezek, hogy ki legyen a főtitkár, hogy hát kézben tudják tartani, úgymond. Nos, ez a jövőben nem lesz lehetséges, mert a közgyűlés egész előtt kell megfelelniük, a közgyűlés egésze szavaz arról, hogy támogat-e egy jelöltet vagy sem és választja meg végül is az által a legjobbnak tekintettet. Ez végül is a világon az egyik legfontosabb állás. Nincsenek szabályok arra vonatkozóan, hogy a nem vagy a régió legyen fontosabb szempont, ezt a tagság fogja összbölcsességével a nyílt folyamatban eldönteni. Meglátjuk, hogy ez mit változtat meg. Reméljük, hogy átláthatóbb, demokratikusabb lesz a döntéshozás. Ami a biztonsági tanács reformját illeti, tudjuk, tudnunk kell, hogy ez már húsz éve elvileg zajlik, de nem jut sehova. és nem tudom, hogy ígérhetek-e bármit. Az én egyéves mandátumom alapján nem hiszem, hogy ez bekövetkezik, de egyre erőteljesebb az erre irányuló akarat. A luxemburgi ö, ENSZ nagykövet kezdeményezésére beindult egy ilyen folyamatot. Szerintem Előbb-utóbb lesz egy ilyen reform, és a, remélhetőleg ennek az eredményeképpen egy geopolitikailag kiegyensúlyozottabb biztonsági tanács jön majd létre, amely a 21. század realitását jobban tükrözi. Ami a vétó jogot illeti, van egy kezdeményezés, amit az Egyesült Királyság és Franciaország is támogatnak, már pedig ők állandó tagjai a biztonsági tanácsnak, amely arra irányul, hogy bármelyik tagállam, amelyik éppen tagja az ötöknek, akár állandóként, akár ideiglenesként, önként tartózkodjon a vétótól, amennyiben genocidium elkerüléséről van szó. Ez persze egy új magatartási kódexet is feltételez az állandó tagok között. Az ENSZ tagállamok többsége ezt támogatná, ez egy erkölcsi megközelítés, de nagyon fontos, és reméljük, hogy nem csak egyszerű, hanem egy minősített többsége a tagállamoknak végül is majd felkarolja ezt a kezdeményezést, és így akkor mégiscsak sikerül először vitát, aztán talán változást is hozni a vétójog ügyében. Ami a 2030-ig tartó ENSZ tervek és ezek végrehajtását illeti. a kormányaink figyelmét fel kell hívni arra itt Európán belül is egyébként, hogy valaha elkötelezték magukat az Addis Abebai napirend mellett, és most Párizsban is, amellett, hogy a fejlesztési segélyeket a fejlődő országok növelni fogják, hogy jobban szembe tudjunk nézni a világban még mindig uralkodó iszonyú ö, különbségekkel szemben. Az ebola, a klímaváltozás és egyéb univerzális fenyegetettségekkel szemben. Ezeket a globális megállapodásokat végre kell hajtani, és hogyha a fejlődő országok egyre kevesebbet költenek a fejlesztésre, Igaz, hogy most ugye ennek oka is van, mert a menekültekre kell költeni, Európában legalábbis, akkor megakadhatnak az ENSZ-nek a nemzetközi fellépései. És akkor nem biztos, hogy sikerül a hosszú távú fejlesztési célokat elérni. Tehát a pénzek folyamatos csökkenése mellett nem fog sikerülni ezen vállalások teljesítése. Ami a Nyugat-Szaharát illeti, csak azt tudom elmondani, amit a biztonsági tanács már többször döntött a felek vitájában. Az észak-koreai vitában két irányzat van, az egyik irányzat nagyon komolyan elítéli a biztonsági tanács, ez észak a nukleáris fegyver kísérleteit, a másik pedig emberi jogi szempontból közelíti meg a témát és ítéli el észak -Koreát. Nem tudok konkrét roma programokról, de nagyon sok emberi jogi diszkrimináció ellenes program bizonyára a romák ellen diszkriminációt is próbálja enyhíteni. Igen, ami pedig a válsághelyzetek kialakulásának előrejelzését, elkerülését illeti, sokkal jobban kéne teljesítenünk. Az európai partokra a menekültek áramlása akkor kezdődött meg, amikor az ENSZ kénytelen volt felére csökkenteni a Jordániának adott támogatást. Tehát itt nem csak az előrejelzés a gond, hanem az, hogy egyszerűen az ENSZ-nek néha elfogy a pénze, pont a tagállamok befizetéseinek elmaradása miatt. Sajnálom, azt hiszem nincs több időm, hogy részletesebben válaszoljak, és mennem is kell, de, de nagyon köszönöm, hogy eh, meghívtak, és itt lehettem a körükben. Thank you very much for your statements. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadását, a vitát, a, vár, a válaszokat, és remélem, hogy valóban sikerül az ENSZ főztitkár választásával kapcsolatban és a reformokkal kapcsolatban nagyobb átláthatóságot biztosítanunk a hitelességhez, a feladat eltöltéséhez, ez nyilvánvalóan hozzá való szükséges elem. Köszönöm szépen, és reméljük, hogy visszatér majd még hozzánk. Ezzel az Albánia jelentésre térnénk rá. Biztos vagyok abban, hogy Fleckenstein kollega az amúgy is magas színvonalat csak jobban emelni fogja. Megvárom, hogy megkezdje előadását, a többiekhez hasonlóan igen, nagy örömmel várom. Igen, tisztelt, kedves elnök úr, kedves kollégák! A jelentés tervezett az AFET tagok számára január 26-a rendelkezésre áll. Albánia 2014. júniusa óta megkapta az EU csatlakozási jelöltország státuszát. A bizottság az öt kulcsprioritás terén előrelépést vár ahhoz, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megkezdhesse. Az egyik legfontosabb pont az igazságügy reformja. Jelenleg az Albán kormány prioritása is, de az ellenzék körében is. A felmérések érdekében több mint 90%-a a lakosságnak szintén az ország legfontosabb reformjának tartja ezt. A szakértők e, alapos előzetes munkát végeztek, és várjuk a Velencei Bizottság ajánlásait. Ezt követően majd el kell fogadni a törvényeket, és ami sokkal fontosabb és sokkal nehezebb, ahogy tudjuk, azokat végre kell hajtani. További prioritás a közigazgatási reform, korrupció és szervezett bűnözés elleni harc, és az alapvető szabadságjogok, emberi jogok védelme. Ez mind egymás mellett van, de nagyon jól tudjuk, hogy észszerű igazságügyi reform nélkül nagyon nehéz lenne a többi pontot észszerűen kezelni, megoldani. Február 8-án, 9-án EPP és kollégámmal Kukán képviselővel Tiranában tárgyalásokat folytattunk, és megállapították ott, hogy a pártokon felüli együttműködés alapvetően szükséges ahhoz, hogy ezt a rendkívüli reformtervet megvalósítsák. Márpedig minél előbb legalábbis ami a jogalkotási területet illeti, hiszen tudjuk, hogy 2017. június 17-én választások lesznek, ősszel önkormányzati választások, és hogyha nem akarnak a reformmal odáig kihúzni az időt, akkor igyekezni kell. A tiranai tárgyalások során találkoztunk a miniszterelnökkel, parlamenti képviselőkkel, ellenzékkel, EU nagykövetekkel, civil szervezetekkel, Egyesült Államok nagykövetével, és mondjuk így, hogy korlátozott optimizmussal hagytuk el az országot. Úgy gondoljuk, hogy szükséges lesz a reform folyamatot alaposan és közelről nyomon követni, tehát egyfajta monitoring folyamatra a bizottság számára is szükség lesz. A meglévő eszközökkel pedig ezt biztosítanunk kell. A jelentés hangvétele bátorító, különösen, hogyha az egy évvel ezelőtti kiinduló helyzettel hasonlítjuk össze, illetve a többi ország helyzetével. A cél az, hogy bátorítsuk az albánokat arra, hogy gyorsan, vonakodás nélkül végigjárják a megkezdett reformok útját. Az öt reform prioritás és a reformok helyzetéről a bizottság előrehaladási jelentéséből tudunk. Tudjuk, hogy az ellenzék és a kormányzati többség feladata az igazságügyi reformok során a végrehajtás. A Velencei Bizottság ajánlása alapján, az Európa Tanács Velencei Bizottsága alapján minden párt kötelezettségvállalása mellett ennek sikerülni kell. 2014-15-ben nagyon fontos köz, közigazgatási reformintézkedések voltak, a végrehajtás még nem mindenütt olyan, ahogy kívánnánk, és ahogy az albánok is tulajdonképpen kívánhatnák, és hatékony profi közigazgatásra van szükség Albániának a sikeres folyamathoz. A korrupció elleni harc, a szervezett bűnözés elleni harc ellen ugyan a parlament és a kormány határozottan fellép, van, elfogadták a 2020 korrupció ellenes stratégiáját, de erősíteni kell az érintett intézmények közötti együttműködést, és nyilvánvalóan hiányzik még az értékelés. Albánia konstruktív partner a régióban, proaktív a regionális együttműködésben, a berlini csúcs találkozó vagy a bécsi csúcs találkozó jó példa erre. Az aktív együttműködés a szomszédos országokkal, EU tagállamokkal megmutatja, hogy készek az együttműködésre, például a menekültválság kapcsán, az előkészítés kapcsán. És az alaptalan albán állampolgárok menedékkérelmével kapcsolatos kérdésben is. Nyilvánvalóan vannak kritikus pontok is. A hely, az önkormányzati választások nem úgy zajlottak, ahogy szerettük volna, erre jelentést is adtunk le. Aggódunk amiatt, hogy a külföldi harcosok vannak Albániában, ez egyrészt jogos aggodalom, másrészt azt is látjuk, hogy a különböző szolgálatokkal és más szervezetekkel, külföldi szervezetekkel való együttműködéssel próbálják ezt kezelni. Kritizálták a, e, azt az elemet is, hogy e, és felszólították tulajdonképpen arra, hogy a stabilizációs bizottságot együttműk erősíteni kell. A jelenlegi Ford formájában ugyanis nem megfelelő a munka eredménye. Az bel-albán vitát eh, e bizottság eh, vezetésével kell előkészíteni és rendezni. A jelentésre én magam is eh, írtam néhány kiegészítést az oktatásügyel, környezettel, energiával kapcsolatban, és nagyon örülök annak, hogy a jelentés tervezetről beszélhetünk, és hogy együttműködhetek az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Fleckenstein úr. Jeleztük, hogy a lakosság ilyen magas arányban támogatja a jogállamiságot és a korrupció elleni harcot. Ez azt mutatja, hogy nagy reményekkel néznek az Európai Unió felé. Ez más országokra is igaz a Balkán térségben és másutt is. Néha nem az állampolgárok az akadály, hanem akik ennek állnak útjába, úgyhogy ezt, eh, hanem mások állnak ennek útjában, igazából arra kell figyelni, hogy ennek tudjunk véget venni. Eh, Préda úrnak adom meg a szót, aki az EPP árnyék előadói nevében szól. In fact, uh, Tulajdonképpen Kukán úr az árnyék előadó, de nem tud ma itt lenni, úgyhogy a kollégám nevében beszélek. Ahogy elhangzott, Kukán úr Fleckenstein úrral járt Albániában a legutóbbi e, igazságügyi reform nyomon követése, és a, a bűnözés elleni harcra vonatkozó törvény végrehajtásával kapcsolatban. A politikai vezetőkkel e, megállapították, hogy konszenzus van a reformokról. Albánia a reformok terén előre, kell, előre haladt az elmúlt években, a kulcsprioritások terén is hangsúlyozza Kukán úr, hogy a végrehajtás döntően fontos az, az értékelés szempontjából is. A politikai párbeszéd és a konszenzus a legnagyobb kihívás az albán reformok előtt. Fontos ösztönözni a párbeszédet, hogy az integrációs folyamat előrébb haladjon. A bűnözés elleni harc ra vonatkozó törvényt konszenzusos törvényt többséggel fogadták el, és jó példa az együttműködésre. Albánia fontos reformokat folytat, amelyek alapvetően megváltoztatják az ország jellegét. A bírói reformok a legkomplexebb reformot jelentik. Az ENSZ és az EU támogatásával igyekeznek a reformokat előkészíteni. Fontos lesz azonban, hogy az albán politikusok felelősséget vállaljanak a reform elfogadásában és végrehajtásában. Kukán úr egyetért a Velencei Bizottság ajánlásaival, hogy ez legyen a, a bírói reformoknak a, az útmutatója, és az albán politikai vezetők egyetértenek abban, hogy ezen ajánlásokat be kell tartani. Kukán úr ezenként úgy gondolja, hogy erős monitoring mechanizmusokra van szükség a bírói, reform, a bírói kar reformjának végrehajtásában. Van több egyéb kérdés, például a választói reform, a, az Ebeszodír, bocsánat, az, OSZ, az Ebeszodír ajánlás, a szervezett eh, bűnözés elleni harcra vonatkozóan és a média szabadság. Albánia azonban pozitívan járul hozzá a regionális együttműködéshez, és eh, javítja folyamatosan Szerbiával való kapcsolatait is. Érdemes megemlíteni, hogy Albánia teljes mértékben együttműködik az EU eh, kül- és biztonságpolitikájában. Végül pedig Kukán úr köszönetet szeretne mondani az előadónak az igen jól előkészített jelentéstervezetért, és megemlíti, hogy Fleckenstein úr mindig nyitott volt a véleménycserére, vitára. Köszöni szépen, és én is. Köszönöm, elnök úr! Szeretném megköszönni Knut úrnak az Albániával szóró 2015-ös évi jelentéssel kapcsolatban. Konkrét lépéseket tettünk. Albánia most egy tagjelölt ország, de az utóbbi év során nem kaptuk meg a tárgyalásoknak a dátumait. Öt nagyon fontos területen értünk el előrelépést. Albániának most van stratégiájára a, a közigazgatás decentralizására, a bírói testülettel kapcsolatban, és így tovább. Ugyanakkor még nagyon sok feladat van, a bírói testület reformja, a bűnözés visszaszorítása, a média függetlensége támogatása, és politikai párbeszéd minden politikai szereplővel. Thank you, dear colleagues. Uh, first of... Köszönöm szépen, kedves kollégek! Először is szeretnék Fleckenstein úrnak gratulálni ehhez az ország jelentéshez Albániáról. El kell ismernünk, hogy Albánia szerepe fontos a regionális stabilitás szempontjából, és a szíriai menekültek letelepítésével, a visszaküldésével kapcsolatban. Nagyon fontos a közigazgatási reformstratégia, a decentralizációs stratégia és a korrupció ellenes stratégia. A kormány és az ellenzék közti konstruktív együttműködés ugyanakkor nagyon fontos, elsősorban a bűnöldözési reformban, amely továbbra is az egy legnagyobb kihívás az ország számára. Itt nagyobb erőfeszítésekre van szükség. Ezen kívül a az európai integráció nemzeti e, tanácsának vezető szerepet kell játszani a csatlakozási folyamatban. Albánia a működő piacgazdaság e, területén már előrelépett, de a e, munkanélküliség még mindig nagyon magas. A, a jelentés méltatja a kormány pozitív lépéseit, ugyanakkor a korrupció továbbra is széles körül. Épp ezért a kormánynak harcolni kell ezzel, a jelenséggel szemben, hiszen ez alássa az államiságot. Az áldének az árnyék jelentősek, jelentős tevék, ilyeként szeretnék rámutatni a szabadságjogok kérdésére, és említeni azt, hogy szükség a négy etnikai közösség jogainak a védelme és a roma kisebbség és más kiszolgáltatott csoportok jogainak a védelmére. Köszönöm szépen. Mizovics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném, Messzerics úr, először is szeretném megköszönni az előadónak ezt a nagyon jól kiegyensúlyozott jelentés. És csak három kisebb kérdésem lenne, látszólag kisebb ugyan. Az egyik, hogy habár a két új biztos a gyermekek jogait illetően nagyon fontos előrelépés jelent, de fontos, hogy ehhez megfelelő összegeket is rendeljünk, hogy a feladatokat el tudják látni. Aztán szeretnénk a, a helyi önkormányzat reformjában a várostervezés szerepét is aláhúzni, és a Balkán országokban ez egy nagy probléma, épp ezért ezt kormány szilten kell kezelni. Nagyon sokszor említjük a környezetvédelmi kérdéseket, ezek a vízerőművek kérdését felveti, és a a környezetvédelem szempontjából védett területeket, és az energiai eh, cselekvési eh, terv is nagyon fontos. Ezekre szeretnénk mi rámutatni, eh, de ugyanakkor szeretném megköszönni az előadónak ezt a munkát, és reméljük sikeres lesz az együttműködés. Köszönöm szépen. az állásfoglalás tervezés tervezetben, amely Albánia előrehaladásáról szól. Vannak olyan esetek, ahol e haladásról szólnak. Ugyanakkor más esetekben azt látjuk, hogy az ország az országot nem különösebben érdekli a kötelezettségeinek a teljesítése. Ez a kopenhágai szerződés alapján megfogalmazott kötelezettségeket illeti. Az expanzionizmus az egyik kérdés, hiszen nagy Albániáról beszélünk, beszélnek, és ez a különböző területek ellen fordulnak, ugyanis területi követeléseik vannak Szerbiával, Fárommal, Bulgáriával és Görögországgal kapcsolatban. Ez pedig a jó szomszédság elvét sérti. És van egy másik eset is, az emberi jogok megsértése. A romák és a, a, a görög kisebbség. Ez 300 ezer embert jelent, akik az ország déli részén laknak. Ez a vallási és politikai és oktatási jogaikat sérti. a keresztény, ortodox keresztény templomokat lerombolnak a kormány jóváhagyásával. És van egy példa erre, amikor valaki újraépítette az egyik ilyen lerembolt templomot, és lehet, hogy börtönbüntetést kap érte. A, a görög nyelvet nem tanítják a kisebbségi iskolákban. És minden erefizitest megtesznek azért, hogy politikai szempontból ne végezhessenek aktív tevékenységet a kisebbségi pármok, pártok. Aztán iszlám szélsőségesek ket is e, tolerálják, és a külföldi harcosokat is elviselik, akik az ISIS-t támogatják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Tanya kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevének ezt a kiváló, jó kiegyensúlyozott jelentést. Albin, Albániát lehet pozitív megvilágításban is nézni, a, a legfontosabb kérdéseket illetően az egyik, eh, ahol nagyon sok erőfeszítést re van még szükség, ez a bírósági testületek reformja ez nem csak a kormány, hanem a társadalom számára nagyon fontos. Épp ezért szeretném az érdekelt feladatot, fe, fe, részvevőket arra ösztönözni, hogy ennek a sebességét gyorsítsák fel. Köszönöm a jelentéstevő és a kollégák erőfeszítéseit. A regionális együttműködés terén szeretném a berlini folyamatnak a jelentőségét hangsúlyozni és a közlekedési energia összeköttetési projekteket különösen. És elsősorban a nyugat-balkániai és ö, ö, a nyugat-balkáni lakosság egy részének a kérdését, mert hogyha nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, akkor maga Albánia is elvész. A média szabadságát illetően hallottuk, hogy politikai és gazdasági nyomás nehezedik az újságok írókra, és öncenzúrát gyakorolnak épp ezért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tanya. bizottság, a bizottság képviselője kap szót. Öni a szó. Köszönöm szépen. Az Albániáról szóló bizottsági 2015-ös jelentés folyamatos javulásról tud beszámolni, de még sokkal mélyebb reformokról lenne szükség, állapítottuk meg. Főleg az igazságügyi rendszer reformjáról van itt szó, amit sokan elmondtak ma már. Egy méreható igazságügyi reform azonban várható a következő hónapokban, és akkor az ügyészek, bírák kiválasztása, kinevezése biztos alapokra kerülhetne, és akkor ezzel Albánia elmozdul a csatlakozási tárgyalások megkezdése irányába. Ugyanakkor azért más területeken is vannak még bajok, korrupció, szervezett bűnözés ügyben erősíteni kell az ezek elleni fellépést, és a magántulajdon védelme ügyében is vannak még tennivalók. Egyéb reformkihívások és szóba kerültek ma is, ilyen például a az önkormányzatokkal kapcsolatos törvény átültetése a gyakorlatba, az állam szérájának megerősítése, illetve a választási reform, amelyet prioritásként kell kezelni, hiszen hamarosan következnek 2017-ben a következő választások, addigra a reformnak meg kell hoznia az eredményeit. Egyelőre átpolitizált a választási intézményrendszer, ezt meg kell tisztítani ettől. Fleckenstein úr állásfoglalás tervezete valamennyi kihívással foglalkozik. A bizottsága jövőben is szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket Albániában és a lehetséges előrelépési területeket. Az albán tárgyalókkal intenzív tárgyalásaink lesznek a következő hónapok során. Több időpontot már egyeztettünk. Március elején lesz a belügyi albizottságnak ülése. Mogherini asszony látogat március elején ugyancsak Albániába, és március végén pedig egy magas szintű párbeszédet fogunk tartani Hán biztos elnöklésével az albán félrel, illetve a környék külügyminisztereivel. Ez is mutatja, hogy a bizottság elkötelezett a, a követés és a, az előrelépés ügyei mellett fenntartható fejlődés garantálása a célunk Albánia számára. Fleckenstein úr kíván még hozzáfűzni néhány szót tényleg csak néhány szót, németül. A képzés, a környezet kérdéskörét említettük, és még sok egyéb területet is, és ezek újra szóba kerülnek majd, a jelentésben is tükröződnek. Az árnyék előadókkal sikeres volt az együttműködésünk. A munka erőpiac és a gazdaság reformja is azonban nagyon fontosak. Ha ezeken a területeken előrelép Albánia, akkor megjelenik majd a fény az alagút végén, talán a legfontosabb ilyen szempontból az igazságügy reformja. Ha ez megtörténik, és mindenki elkötelezetten tovább lép ezen a területen, és ezt igazolni tudják, akkor az a véleményünk, hogy a bizottságnak majd javasolnia kell a tanács felé, hogy a csatlakozási tárgyalásokat el lehet kezdeni. Egy témában, egy ügyben a görög kollégának azonban ellent mondanék. Lehetséges, hogy a regionális reform nem volt mindig a az albániai görögök számára kielégítő, de az Albániának nagyon sok problémával kell megküzdenie. A görög kisebbség, mint probléma eddig soha nem merült föl, pedig régóta foglalkozom ezzel a kérdéssel. Az az ortodox templom, amelyről beszél, amit lebontottak, az egy garázs volt. Tehát legyünk konkrétak, és ne gerjesszük a feszültséget, ha nem szükséges, a görög kisebbség Albániában nem szenved. Köszönöm a dicsérő szavakat, jó lendületet vett a folyamat, remélem, hogy hamarosan nagy többséggel el tudjuk fogadni majd a jelentést. Köszönöm Fleckenstein úrnak, és mindenkinek részvételt, meg a jelentéshez hozzájárultak nak is. Albánia tehát az EU-ba tart, hosszú még az út, de kezd láthatóvá válni az útvonal, és persze az ellenzék és kormány közötti intoleráns viszony, az persze meg nem csak Albániára érvényes, hanem máshol is láttunk már ilyet. Sajnos, de úgy látom, hogy a bizottság kézben tartja a folyamatot. Néhány gyakorlati megjegyzés, a módosítók benyújtási határideje február 25-e, március 21-én lesz a második eszmecserénk, ugyanitt, és 22-én szavazunk a jelentésről, hogy aztán tovább mehessen az április első plenáris ülésre. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom, és meg kezdjük a vitát a 12-es napi rendi pontról, a Bosznia-Hercegovináról szóló 2015 évi jelentésről. Egyedülálló helyzetben vagyunk. Christian Dan Preda ugyanis tegnap nyújtotta be a formális jelentkezését az Európai Uniós tagságra, a holland elnökség külügyi tanácsának ülésén, és ez egy nagyon fontos történelmi pillanat. Gratulálok az elnökség elnökének, a holland elnökségnek, a külügyminiszternek és mindenkinek, akik ezt lehetővé tették. Reménységünk szerint a holland, holland elnökség ugyanezt a témát a tanácsülésre be tudja majd vinni, és a normális tanácsi eljárásban a tanács majd megbízza a bizottságot egy AVI megírásával. Hosszú után még Bosznia-Hercegovina előtt, de mint egy olyan ország, amely a szerb háborúban talán tényleg a legtöbbet szenvedte, ha szabad összehasonlítani a szenvedéseket. Nagyon jó, hogy a Daytoni béke megállapodástól eljutottunk a tegnapi napig, és sokan teljes szívükből kívánják Bosznia-Hercegovinának a közeledést az EU-hoz. Ebben a folyamatban az előadónk is nagyon komoly szerepet játszott. Meg is adom a szót most Krisztián Prédának, hogy az idei 2015-ös jelentés Köszönöm, elnök úr. A jelentésről beszélünk, de mivel azt már tulajdonképpen megvitattuk, itt az előadónak nem jelentés írás a feladata, hanem egyszerűen csak annak az összefoglalása, hogy, hogy megpróbáljuk összefogni a különböző véleményeket. Ugye ezt jelentésként kezeljük, de hivatalosan ez nem jelentés, ez csak egy szöveg. Remélem, hogy eh, mire megírjuk, addigra hivatalosan is elismertetik jelentésként. Nos, örömmel dolgoztam ezen a dosszén, és ahogy elnök úr is már mondta, igen, fontos volt a 16-a 2016-os év a bosnyák viszonylatban. Jacsovics elnök hivatalosan is benyújtotta a csatlakozási kérelmet. A bizottság jelentése most először inkább pozitív kicsengésű volt, mint negatív. Nyilván nagyon sok kritika van még benne, de először halljuk azt, hogy van reménység, és ezért is fontos, hogy a tegnapi napon megtörtént ez a formális benyújtás. Az európai aspiráció önmagában is jó dolog, és ez a polgárok aspirációja is. Ö, optimizmussal nézhetünk tehát a folyamat elébe, mert az ország a nyugathoz szeretne tartozni. Ez is bizonyítja, hogy még mindig van az európai modellnek vonzereje. Amit sokan szeretnek vitatni Európán belül és kívül is, de hogy még egy ország akar csatlakozni, az nem azt jelenti, hogy ne lenne vonzereje az EU-nak. Ugyanakkor legyünk őszinték, hogy ez csak egy folyamat kezdete, nagyon hosszú még az út. Az ajánlások érdekében Bosznia-Hercegovinának tagjelölt esélyesként egyre komolyabban kell majd vennie a 2010 hétig számára előírt konszolidációs munkát. Ez nagyon komoly munka, ez nem automatikusan fog javulni a helyzet, és senki nem beszél még most dátumokról, most csak munkáról beszélhetünk, és ilyen értelemben viszont pozitívum, hogy nekem is módosítanom kellett a kettes bekezdést, amelyben még jövő időben fogalmaztam, mert múlt hét óta a bosnyák-hercegovinai miniszterek tanácsa hivatalosan is eldöntötte, hogy csatlakozni akar, és európai útra áll. Február 9-én döntöttek a tárgyalások fölvétele mellett az EU-val a társulásról, és a stabilizációról és a Horvátországgal való egyeztetésről is, ez is fontos elem. Ezt várja el tőlük egyébként az Európai Tanács, hogy ezzel mérhető a tagjelölti státusz mögött álló erők hitelessége. 2015. júniusában indult el ez a kezdeményezés. Nyilván tehát akkor először el kell indítani a harmonizációs munkát, a koordinációt harmonizálni kell a különböző szervezetek között, mert eddig ez csak sporadikus és informális volt, de ez most rendszerszerűvé válhat, és Szerajevóban a társulási szerződésben foglaltak területén 2013 óta jelentős erényeket értek el, és a reformok mellett láthatóan elkötelezett a kormány az Európai Bizottság kérdéseire megfelelő válaszokat tudott adni. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell néhány gondolatot. Konzekvens átültetésére van szükség a reformnak, és konkrét időtervre a szociális társadalmi átalakulás minden területen kell, hogy elkezdődjék, hiszen nagyon súlyos a munkanélküliség, és politikai reformokra is szükség van, hogy demokratikus működő képes állam legyen. Nagyon elterjedt a korrupció, ez engem személy szerint is aggaszt. Ez egy Isten csapás ebben a térségben, és persze a politikai pártok segítségével működik a korrupció. Ha ők ebben nem vennének részt, akkor, akkor azonnal megszűnne a dolog, de hát pont a pártok a hatalom működtetik a korrupciót. Márpedig a polgárok is egy tisztább rendszert szeretnének, egy független közigazgatást, független bíróságokat, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc komolyabban vételét, mert vannak terroristák az országban. Bizonyos területeken, például a szólásszabadság területén a bizottság megalapítja, hogy inkább visszafejlődés történt, a média szabadsága nem garantált, a független médiának nagyon kis szerep jut, megfélemlítve működik, már pedig a demokratikus civil társadalom gerincét képezné. Ezért sürgősséggel választ kell adni a közmédiák megteremtésének kérdésére. És az Európában jól működő közszolgálati eh, tévéadók eh, mintáját követve itt is meg kell teremteni ezt a fajta intézményrendszert. Tehát ezek azok a kérdések, amelyek ugye aggodalomra adnak okot. Köszönöm az árnyékelőadóknak a segítséget, és ahogy tavaly is, gondolom idén, idén is gyümölcsöző, hatékony lesz a köztünk folyó együttműködés, és elfogadható, mindenki által megszavazott végleges jelentést tudunk majd megalkotni. Notre rapporteur, euh, Monsieur Preda, maintenant je donne la parole à notre ami Afaskan. Preda úr, köszönöm szépen. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok Préda kollégámnak az igen kiegyensúlyozott jelentésért. Tegnap ünnepeltük, hogy az ország hivatalosan is benyújtotta EU társulási kérelmét. Az EU-atlanti integráció a legjobb remény a stabil és virágzó Bosznia számára. Hosszú lesz az út, de fontos az ország számára. Nagyon fontos az EU számára, hogy Bosznia hogyan alakul, hiszen mi is stabilitást és prosperitást akarunk a környezetünkben. Örülök annak, hogy koordinációs mechanizmus lépett életbe az európai kohézió értelmében. Ez jó hír. De látni kell, hogy hogy működik majd ez a mechanizmus a gyakorlatban. Aggódom amiatt, eh, ahogy a mechanizmus megszületett, hiszen nem konzultáltak a képviselőkkel, a civil társadalommal és az a társadalommal. Úgy tűnik, hogy a mechanizmus az EU tárgyalások során igen kiterjedt döntési jogköröket ad. Ugyanez gyengíti az államintézményeket. Aggaszt a bosnyák állami államügyészség és bíróság esetjoga, a közelmúlti esetjoga. Nagyon fontos, hogy az intézmények megvizsgálják önmagukat a kritika tükrében. Hogyha ne, erre nem kerül sor, akkor minden egyéb erőfeszítés hiába való lesz. Egyetértek, hogy a társadalmi gazdasági problémák a következő prioritás beszámoltathatóvá kell tenni a kormányt e tekintetben, és ösztönözni kell a pozitív vállalkozói légkört, a versenyképességet Boszniában. Ösztönözni kell a munkaerőpiac, a szociális jólét, nyugdíjreform kérdéseit is. Ez az, amit a bosnyákok akarnak, és amire szükségük van. Csak akkor leszünk sikeresek, hogyha az állampolgárok közvetlenül érzik a reformprogram végrehajtásának előnyeit. Ekkor fog az Európai Bosznia elindulni. Köszönöm szépen. Most pedig, mivel az ECR-től nem látok más kollégát, Rados úrnak adom meg a szót az ALDE nevében. Ja bih želio započeti sa čestitkama gospodinu Predi na ovome cjelovitom... Köszönöm szépen. Preda úr, én is köszönetet mondok. Kiváló jelentés. És eltekintve attól, amit ön előadóként Bosznia-Hercegovináért tesz, sok egyéb munkát is végez. Köszönjük ezt. Tegnap hivatalosan is benyújtotta Bosznia-Hercegovina a kérdését, ezzel a hivatalos mechanizmus és elindult, és a stabilizációs és társulási kiigazítások. A közelmúltban nyújtották be az ország 2015-18-as reformtervét is. Időközben még különböző akciótervek születtek a reformterv végrehajtására. Úgy gondolom, hogy egy dokumentumot megírni gyakran egyszerű, a legegyszerűbb a stabilizációs és asszociációs megállapodáshoz való igazodás dokumentuma de ezt a lépést már megtettük, és a bosnyák hatóságoknak most a megvalósításon kell dolgozni, biztos vagyok abban is, hogy a végrehajtás az nehezebb lesz. És a reformterv végrehajtása, ahogy Kán kollega is mondta, az lesz a legnehezebb. Egy példát szeretnék a reformtervből megemlíteni, hogy megmutassam, milyen óriási kihívások előtt áll Bosznia-Hercegovina. Ez pedig a költségvetés konszolidációja az országos szint és az alacsonyabb szintű állami kiadások konszolidálása, hiszen ezek jelenleg igen magasak. Jelentős reformokra van szükség, megszorításokra, részben a nyugdíjak és szociális kiadások terén. Ez nyilvánvalóan nem lesz minden gond nélkül, és a társadalmi kohéziót meg kell próbálni mégis fenntartani. Bosznia-Herzegovina igen bonyolult út elején áll, amely rendkívül igényes. Az első lépést megtették. Az Alde nevében csak azt mondhatom, hogy a jelentés tervezetet támogatjuk, de módosító indítványokat szeretnénk majd kiegészítésként. Köszönöm szépen, Rados kollega, biztos vagyok abban, hogy nagyon jó lesz, amit írnak. Meszerics kollégát kérem, majd a horvát-szlovén blokkot. Elnök úr, nem vagyok árnyék előadó most, de Igor Solt és kollégám hivatalos úton Ugandában van, választási megfigyelőként mindenkit üdvözöl, az előadót is, és kérni, hogy mondjam el, hogy elégedett a jelentéssel, összefogott és lényeges ha lehet, két általános politikai megjegyzést mondanék, és néhány apró részletet. Úgy gondolom, hogy az, hogy beérkezett a tagsági kérelem, az nyilvánvalóan örömteli. És az Európai Parlamentnek fel kell szólítania most a tagállamokat már, hogy aktívan gondolják végig ezt a kérést, és küldjék meg mielőbb saját kérdőíveiket, hogy a folyamatot elindíthassuk. Ugyanakkor az is világos, hogy a kérelmek beküldése nem jelenti azt, hogy minden szükséges és fontos reformot teljes mértékben végrehajtottak volna. Tehát még nagyon-nagyon hosszú az út Bosznia-Hercegovina számára. Az egyik ilyen pont az alkotmányos és jogi reformok kérdése. Nem kerülhetjük el ennek kapcsán azt, hogy a, a Daytoni alkotmány tulajdonképpen a politikai fejlődést ala, ö, akadályozza. Úgyhogy ha Bosznia folytatni szeretné a, a modern alkotmány felé vezető utat, akkor fel kell adni a, a Dayton verziót, és minden állampolgárának azonos jogot kell adnia, nem csak a, az alkotmányozó etnikai csoportoknak. Ez egy nagyon súlyos kérdés, és úgy gondolom, hogy erre figyelni kell. A következő az igazságügy reformjában ne, val kapcsolatban ne felejtsük el, hogy a háborús bűnök és az alternatív módszerek az átmenetre ezek prioritást kell, hogy jelentsenek az, amit az UNDP is ajánlásaiban megfogalmazott a bosznia szerzegovina átmeneti igazságszolgáltatására vonatkozóan. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos jelentés. A jogsegély törvény a strukturális párbeszéd napi rendjén volt, de már nem prioritás, pedig annak kéne lennie, hiszen az igazságügyi ágazat egyik kulcseleme a jogi szolgáltatásokhoz való hozzáférés az kulcsfontosságú. Végül pedig szeretném megismételni, hogy a jelentés átfogó, lényeges, és úgy gondolom, hogy a kollégánk nagyon jól fog együttműködni az előadóval. Köszönöm. Köszönöm én is Meszerics kollégának, és úgy gondolom, Dubravka Schulz kaphatja meg a, a szót. Köszönöm szépen, szeretnék én is köszönetet mondani Krisztián Préda barátunknak. Kiegyensúlyozott, nagyon jó a jelentés meg vagyok győződve arról, hogy egy picit módosítani és javítani fogjuk majd a legutóbbi fejlemények alapján, de egyébként elégedettek vagyunk. Nyilvánvalóan hiba lenne, hogyha nem utalnánk a tegnapi napra, ami történelmi jelentőségű az ország számára. Úgy gondolom, hogy az EU és a NATO út számára egyaránt valóban Nagyon fontos a, az elnökség számára is, és fontos, hogy az Európai Parlament is támogassa mindezt. Senki sincsen, aki ellenezni ezt a megoldást, hiszen jót akarunk Bosznia-Hercegovina számára, de biztonságot is akarunk a világ ezen részén, Dél-Kelet-Európában. Tudom tehát, hogy ez a lépés nagyon fontos volt a folyamat egész szempontjából. Az Európai Tanástól azt várom, hogy hamarosan kapja meg a bizottság a feladatot, a megbizatást, és megnyithassák, és végig gondolják a fejezetek megnyitásának lehetőségét. És akkor Bosznia-Hercegovina is megkaphassa a híres Avit. Mogarini asszonytól újra meg újra azt halljuk, hogy a jelöltség Bosznia-Hercegovina jelöltsége hiteles, a tárgyalások Szarajevóban elindultak, és a stabilizálás, stabilizációs és asszociációs folyamat előtt vagyunk. Ugyanúgy igaz ez a társulási mechanizmus koordinálására is. Ezek úgy gondolom, hogy nagyon jó feltételek, előfeltételek, és igaz ez az ország politikusai és az ország egészére számára. Az ország, a politikusok megértették, hogy ez az egyetlen lehetséges út. Természetesen a decentralizáció, föderalizáció modelljén tovább kell dolgozni, és az is jó, hogy az Európai Parlamentben és Európa a világ egyik részén Bosznia-Hercegovinát végre napirendre tűzzük. Remélem, hogy ez vezet a munkában. Természetesen a terrorizmus probléma, táptalaja, erős táptalaja a terrorizmusnak Bosznia-Hercegovina, úgyhogy fontos, hogy ezt a problémát is kiemeljük. És megnézzük, hogy eh, hogyan alakulnak a dolgok. Médiatörvény reformja. Ennek kapcsán jó lenne ha nem elhamarkodva, hanem helyesen dolgoznánk. Történelmi nap, pont vagyunk túl, emlékszem, hogy Horvátország kapcsán akkoriban mi volt ez. Nyolc évbe telt a, a, a tagsági kérelem benyújtásától a, tag, a tagságig. Ez egy nagyon hosszú út, ezt tudni kell előre, és a kérdéseket politikai úton kell megoldani, de a gazdasági helyzetet sem szabad figyelmen kívül hagyni. A munkanélküliség elsősorban a fiatalok körében, és egy sor egyéb nem egyszerű kérdés van. Ezért támogatást kell az országnak nyújtani, de úgy gondolom, hogy a szakbizottság általános véleménye ez. Köszönöm szépen, tovább megyünk. Pitella, kollega, a Bosznia-Hercegovina bizottság elnöke. Eh, Köszönjük Préda úrnak ezt a jelentést, amely nagyon objektív és kiegyensúlyozott, és amely Bosznia-Hercegovina szerepét ecsetelte az elmúlt években. A tavalyi év különleges volt, a vezetők készséget mutattak a reformokra, és ez vezette ehhez a megállapodáshoz. Az idei előrelépés Eh, aláhúzta a tavalyi hivatalos tagsági eh, eh, csatlakozási kérvény. Az ország életciklusaiban bekövetkezett változásokat azt hiszem, hogy a jelenlegi helyzet sokkal jobban tökrözi az EU teljes tagsághoz vezető úton még sokat kell hez vinni, reformokat végrehozni, és a csatlakozási megállapodás feltételeit teljesíteni. Volt egy közigazgatási reform, amely a federalizmus és a szubszidiaris elvére épült. Én vezettem a delegációt, az EU delegációt, és el kell mondanom, hogy sajnos ezt a lelkesedést nem mindenki osztja Bosznia harcovinában. Nem állítottak fel egy vegyes parlamenti bizottságot, mert nem sikerült az etnikai konszenzust elérni a szabálykönyvbe való bevételben. Ezt csak politikai konszenzussal lehet elérni, és hogyha készen állunk arra, hogy a politikai rendszert megváltoztassunk. Itt inkább a politikai elit nyert, és nem az állampolgárok. 65 százalékos, vagy 25 27%-as az állandó vagy hosszú távú munkanélküliség és nem mindenkinek vannak ugyanolyan jogai a különböző etnikai csoportok között. Persze azért tavaly tagadhatatlan előrelépést sikerült elérni. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Préda úrnak mert nagyon részletes és kiegyensúlyozott jelentést állított össze, és gratulálni szeretnék Bosznia-Hercegovinának is, amely eh, eh, EU csatlakozást szeretné eh, megvalósítani. Bosznia-Hercegovina jelentős előrelépést tett olyan megoldás felé, amikor mind a három államalkotó erő közösen akarja elérni ezeket a célkitűzéseket. Sajnos ez még csak papíron létezik, a polgárjogokat megsírtik, és vannak olyan területek, ahol bizonyos etnikumok teljesen eltűntek Bosznia-Hercegovinában a közszolgáltató média, a horvát nyelv használatában még nem teljesíti a feladatát. Ezt meg kell változtatni, hiszen ilyen módon a horvát nyelv nem megfelelően van képviselve a médiában a környezetvédelem és a határokon átnyúló szennyezés, környezetszennyezés területén még mindig van negatív, még mindig van tennivaló. Szlovenszki Brodban például sok ilyen problémával találkozunk. Nagyon sok olyan energiaprojekt, amelyet a horvát határ mellett hoznak létre, negatívan fogja a horvát környezetet is befolyásolni. Ez pedig azt jelenti, hogy minden megállapodást, amelyet aláírt Bosznia és Hercegovina is, tiszteletben kell tenniük, ezért kérem, hogy a jelentéstevő erre is figyeljen. Köszönöm szépen. mojem imenu čestitke poročevalcu za dobro uravnoteženo poročilo. že včeraj sem dejala da je. Köszönöm szépen ezt a kiegyensúlyozott jelentést. Tegnap már elmondtam egyszer, hogy hat évvel a vízumkötelezettség eltörlése után most újabb fontos lépés történt Bosznia-Hercegovina vonatkozásában, ez új lehetőségeket ad az országnak, de persze ezek a lehetőségek csak potenciálisak feltételekhez kötöttek. A tegnapi döntés már önmagában beindított pozitív folyamatokat. Remélem, hogy ez majd így folytatódik. Attól függ ez persze, hogy mennyire sikerül a kormánynak, és mennyire gyorsan az EU által felvázolt útvonalon tovább haladnia. Például a televíziós az egyetlen TV csatorna reformja kapcsán. Sőt, ezt is gyakorlatilag ellehetetlenítették, és három másikat hoztak létre. Ez egy kicsit állam az államban. Tanya, Schäden. Majd róluk még fogunk hallani. Jó, Péter Le úr. Köszönöm az előadónak. hogy eh, ez már tulajdonképpen egy előrehaladási jelentés, amennyiben előrelépésről számol be. Kezd megváltozni a Bosznia-Hercegovina hozzáállása az EU-hoz. Üdvözlendő ez a tegnap megfogalmazott jó szándék, jó akarat, cselekvési inger, és az, hogy koordinációt terveznek a különböző döntéshozási szintek között. Ez több ö, dinamikát hozhat a kapcsolatrendszerbe, ami ettől várható, azt már sokan elmondták előttem. Most Cigle úrnak adok szót. Tulajdonképpen akár már szóval. Talán már szlovén vagy horvát nyelven is folytathatnánk. No, hát én ezt nem igazán tudom megtenni, lengyelül talán igen. Nos, a bizottság üdvözli ezt a vitát, amely a csatlakozási kérvényt követi. Mogherini asszony és Hán biztos úr elismeri, hogy ez az boszniai harcegovinani lakosságnak a kép, a, az óhaját képviseli. Hogyha minden vezetői és kormány szintek együttműködnek a közös cél elérésében, akkor ez sikert ér el. De ha nem működnek együtt, akkor a rendszer nem működik néhány eredményt szeretnék említeni az utóbbi hónapokban a az ideiglenes megalapodás után az ESZA megállapodást megkötötték, és 2015 végén egy bizottságot is jól júliusban, elfogadták a reformprogramot, és új tárgyalási mandátumot is létrehoztak. Ma pedig a tárgyalások elindulnak, de ez még csak egy kezdő pont, még nem értünk el oda. Nagyon sok kérdésben a valóságban is tesztelni kell a különböző kérdéseket, vannak olyan kérdéseket, amelyeket a cseh köztársaság már, már is megkérdőjelez. bosnia hercegovinának a vezetőinek a lendületet meg kell lovagolnia, és a reformokat bevezetni. Ezt várják tőlük az állampolgárok, és ez fog elvezetni a következő lépéshez. Ez az lesz, hogy az EU tanács véleményt kér a e, tagsággal kapcsolatban. Ezt akkor teszik meg, hogyha jelentős előrépést e, tesznek a reformok területén, és hogyha elfogadják az ez át. E, ez attól függ, hogy a koordinációs mechanizmus működik-e. Nagyon fontos ezen kívül, hogy ezt a reformprogramot eh, a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való szoros együttműködés keretében teszik, és a bizottság szoros figyelemmel fogja követni ezt a reformprogramot, és amennyire lehetséges támogatja is. A az állásfoglalást illetően, eh, amelyet Préda úr állított össze. Eh, ezt köszönettel fogadtuk, és ez jól tükrözi azokat a kihívásokat, amelyek még a, az ország előtt eh, állnak, és a bizottság jelentéséből való hiányosságokat is taglalja. A bizottság üdvözli ezt az állásfoglalást, és felhívom a figyelmet arra, hogy a reformprogramot végre kell hajtani az az a szociális és gazdasági, a jogállamisági programokat is köz, többek között. Elnök, köszönöm szépen. Krisztián, akarsz néhány szót mondani? Köszönöm szépen. Köszönöm minden kollégának ezeket a hozzászólásokat. Nyilvánvalóan bizonyos módosítókat már előre láttam, ugyanakkor el kell mondanom, hogy én nekem is vannak módosítóim, Persze nem tudok mindent elmondani, hiszen a szöveg hosszúsága korlátoz engem. Nyilvánvalóan az a fontos, hogy a politikai rendszer működjön Boszniában, Hercegovinában, hiszen ez egy kompromisszumon alapul, amely bonyolultabb, mint amilyennek el tudjuk képzelni. Nyilvánvalóan az integráció ellenzői is kikezdték ezt, és ez is bonyolítja a dolgokat. Épp ezért látunk elég furcsa kezdeményezéseket mostanában, olyanokat, mint amely a demokratikus kultúrát hozza elő, hogy az európai csatlakozási folyamatot megakadályozza. Ezért népszavazásokat javasolnak, Például a Republika Spruszkának a e, vezetői. Ez nem egy újítás, hiszen ezt már e, korábban is használták. és a félszégeten is, e, ne felejtsük el, hogy használták ezt, és a a népszavazás eredményeként a Krím félszigetnek a sorsa örökre megvan bélyegezve. És a Republika Spörka csak ezt használja, nem Banyalukában találták ezt ki. És azt hiszem, hogy ilyen szempontból az Európai Bizottság álláspontjának sokkal szilárdabbnak kell lennie, hiszen egy európai nép sorsáról van szó, nem, nem másról van szó. Tehát eh, bátorságra van szükség, nem szabad figyelmen, kelni, ha, figyelmen kívül hagyni a valóságot, amely lehet, hogy megdöbbent bennünket. Nos, köszönöm a kollégák reakcióját, és ne bürokratikus kérték, kérdésnek tekintsék, hanem politikai kérdésnek Bosznia-Hercegovina helyzetét. Köszönöm. Thank you very much, Christian. I think this was a very... Köszönöm, Krisztián. Nagyon jó volt ez az eszmecsere. Várom a módosítókat, amiket a kollégák majd benyújtanak. Próbáljuk meg leg, a legtöbbet kihozni a jelenlegi helyzetből, segítsünk Bosznia-Hercegovinának az európai úton. Meggyőződésem, hogy a tegnapi benyújtása a tagsági kérelemnek megfordíthatatlanul egy bizonyos pályára helyezi az országot, ami mindannyiunknak érdeke. Az ország egyben maradása és az Európai Unió megerősödése szempontjából is sok szakadár erő volt és van, amely ezt próbálta akadályozni, de reméljük, hogy sikerül eljutni az alkotmányos reformig, ahogy a Dayton megállapodás is ezt eredetileg kitűzte célul. A szavazás, a módosítók határideje 29-e 12 óra, a második eszmecserét 21-én, március 21-én tartjuk, 22-én lesz a szavazás, és utána áprilisi plenárison a plenáris szavazás. Most a következő napi rendi pontot szeretném figyelmükbe ajánlani. Az Unió szerepéről a változó globális környezetben című jelentésről van szó, ez a külpolitikánkkal, biztonságpolitikánkkal kapcsolatos szöveg egy állandóan változó és egyre komplexebb világban betöltendő szerepe az EU-nak. Sandra Kányéte a néppárt részéről a téma előadója. Néhány héttel ezelőtt egyszer már egyeztettünk. Mindenkinek köszönöm az eddig befektetett munkát. Ugye párhuzamosan ezzel a tanács is gondolkodik egy új stratégián. Mogherini asszony is feladatba adta ennek a kérdésnek az újragondolását, tehát a tanácsnak most fontos inputot jelenthet, amit mi megfogalmazunk. Az EU, mint globális szereplő funkciójával kapcsolatban, elveivel, értékeivel, eszközeivel, céljaival kapcsolatban a nemzetközi politikában. Most tehát akkor megadom a szót Kelnyéte asszonynak, hogy mutassa be nekünk, hogy hol tart a dosszié. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! megkapták önök is az jelentés tervezetet, és miután nagyon sokat egyeztettünk, kompromisszumokat kötünk, egy erős, jól képviselhető dosszi sikerül majd összeállítani, amelyet remélem nagy többséggel majd az áprilisi plenáris el is fogad. Köszönöm bizottsági kollégáimnak kiváló javaslataikat, hogy mi kerüljön bele ebbe a jelentésbe. Különösképpen Michel Ario Marinak, aki kivételesen sokat járult hozzá a jelentés tervezet megírásához. Tudjuk, hogy globális stratégiára van szükség, de nem könnyű ezt meghatározni. Már az erről való gondolkodás is nagyon hasznos, mivel a stratégiai céljai az európai országoknak, hatalmaknak még mindig nem teljesen egy irányba hatnak. Sokan azt mondják, hogy lehetetlen is az EU-t egységes szereplővé tenni. El kell ismerni, hogy vannak belső korlátaink. Például a politikai akarat hiánya, a közös fellépés igénye egyes országaink részéről, és az EU közös külpolitikájának valóban közössé tétele. De ez amiért is van, mert nagyon különbözők a védelmi kiadásai az európai országoknak, és ez egy objektív korlát. Ugyanakkor vannak külső és belső politikai területek, ahol nagyon is lehet koordinálni, és kell is. A 2003-as európai biztonságpolitikai stratégia kihívásai továbbra is érvényesek, sőt újabbakkal bővültek, mint a kiberbűnözés, a migráció kérdése, a klímaváltozás, a, az unió belső kiszolgáltatottságainak megnevekedése, a jogállamiság meggyengülése sok helyütt a térségünkben, és a demográfiai egyensúly megbomlása is. Az USA képes volt arra, hogy Ázsia és Csendes-óceán térségben újraértelmezze a biztonságpolitikai célkütézéseit. Ha mi is valami hasonlót akarunk, és hasonlót akarunk, akkor azokra a kérdésekre kell választ adnunk, hogy mik is az EU stratégiai érdekei, miket érdemes prioritásként kezelni ezek közül, és milyen eszközökkel érhetők el, milyen erőforrásokat kell melléjük rendelni, és mi legyen az az általános megközelítés, amely mögé mindenki hajlandó felsorakozni. Jelentésemben megpróbáltam a földrajzi és tematikai megközelítéseket összhangba hozni egymással, abból a szélból, hogy, hogy kiderüljenek, kidomborodjanak a, a valós prioritások. Végül is három ilyen prioritás rajzolódott ki számomra, mindegyik alá több célkitűzés rendelhető. Nos, melyek is legyenek ezek a prioritások? Én az első prioritásnak az európai államok, társadalmak és értékek megvédését tartanám, és szomszédaink, partnereink megtartását, a velük való kapcsolatrendszer szorosabbra fűzését, olyan európai fellépést kéne megteremteni, amely kiegészíti a NATO fellépéseket, és egy súlyosabb nagyobb politikai súlya rendelkező kontinensé tesz minket. A stabilitás biztosítása az EU közvetlen szomszédságában. Ez ugye társulást jelent az EU szomszédországaival, és segítségnyújtás nekik válsághelyzetekben, illetve válsághelyzetek után. Ez is a külügyi fellépés feladata, és itt is összefonódnak a külügyi és védelmi szempontok. Ez gazdaságfejlesztés, identitás, megőrzés és biztonság politikai feladat is. A harmadik pedig az EU szerepe egy globális világban, de egy szabályok által szabályozott világban, amelyben ott a klímaváltozás, a kiberbűnözés kihívása, tehát a globális kihívások illetve most már a migráció is globális kihívássá vált, éppen ezért szükség lenne a szabályozott migráció kérdésének újrafogalmazására. Sok eszköz ad a kezünkbe a szerződés, de ezek közül sokat nem használunk, vagy nem hatékonyan használunk vannak védelmi válságkezelő eszközeink, bilaterális és multilaterális eszközeink, intézményi eszközeink, és végül pedig az az úgynevezett hozzáadott érték, amelyet az Európai Parlament is hozzátehet ahhoz, amit Federica Magarini eddig elért a stratégia kialakítása és a fehér könyv megírása során. Ugye van itt egy revíziós záradékra vonatkozó igény. Én azt javasolnám, hogy minden öt évben az új parlament, az új bizottság értékelje újra a prioritásokat, hogy azok még mindig ugyanazok-e, megfelelnek-e a hozzárendelt stratégiák, intézkedések, célkitűzések a a kor kihívásainak, és éppen ezért én a főképviselő mellé egy alelnököt is hozzárendelnék, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, a folyamatos vizsgálattal, illetve a parlament bevonásával az EU külügyi fellépéseibe, aki követi és befolyásolja az EU külügyi fellépéseit. A nemzeti parlamentek részéről is több konzultációs tevékenységet várnék, így ők is magukénak érezhetnék jobban, mint eddig az Európai Uniós fellépést, és maga az EU külügyi fellépései is erősebbek lennének. Elvégre is mi a polgárok Európája vagyunk. Várom nagyon a mai eszmecserét, a javaslataikat, és örömmel fogadom be őket, igyekszem nyílt lenni, és ebbe a jelentés tervezbe fölvenni a lehető legtöbb befogadható gondolatot. Sandra, now we... Köszönöm szépen, Sandra. Megnyitom a vitát. Először Anna Gomeznek adom meg a szót, a portugál árnyék előadónak. Köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani eh, Szandrának, kollégánknak a, azért, hogy kiváló munka alapot eh, teremtett azzal, hogy szisztematikusan összefoglalta a gondolatait. Úgy gondolom, hogy ezzel jelentős mértékben hozzá lehet járulni ahhoz a konkrét nyelvezethez, amivel néhány pontot, amit ő is megemlített, tovább lehet majd vinni. Nos, valóban fontos, hogy beszéljünk a ezekről a kérdésekről, sőt még többről is. Hiszen a probléma jelentős része amiatt van, hogy nem jó a vezetés. Ezt mondjuk el, mondjuk kinyíltan, és ez az oka annak, hogy bár nem az egyetlen, de ez az egyik ok annak, hogy ott tartunk, ahol fontos az is, amit persze értek, hogy az első verzió megfogalmazásához még mondjuk a sorok száma sem elegendő. Nyilvánvalóan nagyobb rugalmassággal lehet a végleges verziót majd megírni, de azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos lehet, hiszen ki tudjuk egészíteni mindazt, ami a, amit a tanács tagjai majd el akarnak fogadni. Szeretném hogyha konkrétabbak lennénk több ponton. Ezek a CFSP és a CSDP alatt, hogy milyen eszközöket lehet alkalmazni. Olyanokat is, amelyeket eddig még nem használtunk egyáltalán, vagy olyanokat, amiket használtunk, de sokkal hasznosabban lehet felhasználni, mint például A Szereszakbizottságban jelentős tudás halmozódott fel, ez releváns lehet a, a CSDP finanszírozásával kapcsolatban. Tetszik az, ahogy Sandra az új kihívásokat, fenyegetéseket is bemutatja. de azt hiszem, hogy konkrétabbak lehetünk, és megmondhatjuk, hogy melyek az érdekeink. Például a célkitűzések kapcsán. Konkrétabb nyelvezettel tudnánk, -e, lehetne elmondanunk, hogy milyen eszközökkel lehet a célokat elérni. Aztán az EU-NATO együttműködés terén egyensúlyt kellene találnunk, mert eh, itt is úgy gondolom, hogy eh, jó lehetőség ez most arra, hogy a, a biztonságba investáljunk, hogy megmondjuk a nato hogy melyek azok a területek, ahol véleményünk szerint fontos, hogy további lépéseket tegyünk. Úgyhogy itt is a nyelvezetet eh, gondolom, hogy sokkal konkrétabbá kellene alakítani, és meg kellene nézni, hogy hol tartunk belül, miért nem tudunk tovább lépni, mi van a fiatalokkal, miért rekrutálja őket a terrorizmus, miért csatlakoznak, ezt mind elemezni kell, meg kell nézni tehát a, a diszkrimináció, egyenlőtlenség, munkanélküliség, ez mind ok, és ezt nem Emellett nem mehetünk el a, a globális stratégiánkban. Szomszédság. Nem lehet csak migrációs válságról beszélni, szembesülni kell azzal, hogy a legnagyobb menekült válság előtt állunk, a második világháború óta legnagyobb menekült válság előtt, és az erkölcsi kötelezettségeknél sokkal több kötelezettségünk van, a jogi kötelezettségek is, amit nem szabad a migráció szó mögé elbújtatni. Aztán az európai, a többszörös világ, a szabályalapú globális rend, globális irányítás. Szükségszerű az is, hogy foglalkozzunk azzal, hogy milyen szerepünk van a biztonsági tanácsban, itt is konkrétabb nyelvezetet szeretnék, mert ez releváns lehet. Milyen lehetőség. Tehát meg kell mérni például a Brexit lehetőségét, és persze nem lesz, de a lehetőséget azért a biztonsági tanácson is meg kellene tárgyalni mert ez egyenlőre akadályt jelent Európa számára a globális irányításban. Ha sikerülne a biztonsági tanácsot megreformálni, akkor a hatékonyabbá is tudnánk egyben tenni. Tudjuk, hogy nagyon sok probléma A biztonsági tanács abszolút nem hatékony működésével, impotenciájával van kapcsolatban. Vannak szisztémiás problémák, globális problémák, de beszélnünk kell ezek mellett arról is, hogy tulajdonképpen azzal, hogy a pénzügyi rendszereinket nem ellenőrizzük, azzal a korrupciót erősítjük a világban. És a globális irányításhoz van ennek mind köze. Nagyon sok probléma erősítette a válságot. És ami a szomszédságot illeti, nyilvánvalóan vannak kötelezettségeink a szomszédaink iránt is, de véleményem szerint, amire összpontosítani kellene, az a kritériumok célja, mint a kopenhágai kritériumok, függetlenül attól, hogy lesz-e bővítés vagy sem. Ez ugye egy kétirányú utca, mindig a feleken, mindkét félen múlik, de a kritériumok az, él, az értékekkel függnek össze, és biztonságosabb világra, biztonságosabb szomszédságra van szükség. Nos, nagy örömmel várom, hogy együttműködjek Szandrával és a kollégákkal, és még egyszer nagyon jó ez a dokumentum ahhoz, hogy a parlament által elfogadható szöveget írjunk. Köszönöm szépen! most pedig Pálion. Pedig Álió Maria asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam részéről szeretnénk, szeretnénk Sandranak gratulálni a munkájához. A jelentés elején együttműködtem vele. Ez a jelentés két kérdést vesz föl. Az első lényeges kérdés, hogy Európa valóban nem csak gazdasági, hanem geostratégiai szereplő is akar ö, lenni. Ennek két alkérdése van az egyes, hogy Európa akar-e olyan eszközöket biztosítani számára, hogy megvédje területét, ez az integráció kérdését veti fel, ezen kívül, hogy megvédje az állampolgárosrait és az érdekeit, gazdasági érdekeit, de nem csak a gazdasági érdekeit, hanem környezetvédelmi, kulturális és biztonsági eh, érdekeit. Ezen túl, és ez itt az második első kérdés, eh, érdekli -e Európát, hogy mi történik a területén kívül? felelősséget vállalnak-e a világ nagy egyensúlyaiban, a fej, az országok fejlesztésében, az igazságszolgáltatásban, az emberi jogok kéter, kiterjesztésében. Érdekli-e őket a béke a világon? És biztosítják erre ehhez az eszközöket. Ez politikai akarat kérdése, ugyanakkor eszközök kérdése is. Ebből a szempontból egy kicsit az időt illetően vagy bocsánat, az enszet illetően nem csak kiegészítő szerepet akarunk játszani, hiszen katonai szempontból az NATO hadműveletekben, műveletekben a legnagyobb számmal veszünk részt. Tehát tulajdonképpen mi a NATO szerepét is játszunk, és, és ugyanakkor egy pillér is vagyunk, és ebben a szerepben lehetnek-e konkrét cselekvéseink? Én úgy látom, hogy igen. Nyilvánvalóan ezek kiegészítő tevékenységeket jelentenek, tehát a NATO tevékenységét segítő lépések. De ne felejtjük el, hogy milyen szerepünk van a nato belül. A második kérdés, hogyha eszközökről beszélünk, az, hogy készünk, készek vagyunk-e a megfelelő összegeket biztosítani. A védelemes szempontjából, hiszen vannak új lehetőségei a szoverenitás elérésének pénzügyi és strukturális lehetőségeket biztosítunk-e. Hogyha e működő európai védelmet akarunk, akkor e, elébe kell menni a válságoknak, és biztosítani rá az eszközöket. Ez, ezeket a fontos kérdéseket veti fel Szandra jelentése, és magunknak is ezeket a kérdéseket kell feltenni. Köszönöm szépen, Alió Mária asszony. Őze asszony. Németül beszélek, és kérem, hogy vegyék fel a fejhallgatóikat. Köszönöm szépen Kányeta asszony a jelentéstervezetet, és szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy a valóban fontos, és sajnos mindig elhanyagolt parlamenti ellenőrzést és a nemzeti parlamentek és a, az EP parlament közötti kapcsolatnak egy külön fejezetet szentelt a jelentésben. A GUNGL támogatja azt, hogy jelentősen kiépítsük a tényleges parlamenti ellenőrzést általában, és a külpolitikában különösen. Az ellenőrzés nem szabad, hogy egyfajta tájékoztatási kötelezettség legyen. Úgy gondolom, hogy a parlament fenntartási lehetőségét meg kell tartsuk. Ezen kívül a multilaterális befogadó diplomácia a tizedik bekezdés értelmében és a szabályokra épített globális rend a 15-ös cikkben szintén támogatandó. Ez a diplomácia azonban valóban inkluzív legyen és a globális rend szabályai, véleményünk szerint az ENSZ karta és a közgyűlés, Nos, tehát ezeket a szabályokat mindenki számára kötelező érvényben érvényesíteni kell. A jelentés további pontjaiban meglepő, hogy véleménykülönbségek vannak, és mások a súlypontok. Határozottan ellenezzük az Európai Unió militarizálódását és felfegyverkezését. Ehhez tartozik a, a NATO-val való együttműködés is. Úgy gondoljuk, hogy ez a tűzzel való játék, különösen a NATO keleti ö, kitekintését illeti. A védelmi kiadások célját, célkitűzéseit elvetjük, ellene, ellenezzük ugyanúgy a források e célú növelését, különösen abban az időben, amikor a szociális és szegénység elleni harcra vonatkozó források hiányoznak, ahogy mondták, és az Európai Unión belül a szociális egyenlőtlenségek növekednek az EU-n belül is. Egyetértek azzal, hogy a, amit a nyolcas bekezdésben ír, hogy a szomszédos országokkal való együttműködést tovább kell vinni és ki kell építeni ahhoz, hogy béke és stabilitás legyen. De úgy gondolom, hogy a, a szomszédságpolitikának ez egy új irányát kell, hogy jelezze, a szociális és gazdasági fejlődés valós támogatását kell, hogy jelentse, hátat kell mutatni a neoliberális szabadkereskedelmi megállapodásoknak, amelyek elsősorban a, a mindenkori országok konszernjeinek érdekeit szolgálja. Az európai szó, szomszédság nem szabad, hogy az EU és regionális hatalmak játékszere legyen. Gomez asszony azt is említett, hogy mennyire fontos, hogy a konfliktus okait megszüntessük, és aztán ott e területen lépjünk fel. Feltűnik, hogy az ok és hat, okozat elemzés az európai politikában egyoldalú. Nincs elemzés arra vonatkozóan például, hogy az európai politika inkább probléma, mint probléma megoldás. Tehát több problémát okozott. Például a jelenlegi EU külpolitika is problematikus fejleményeket generál. Az agresszív export, sok ország politikájaként, a szabadkereskedelmi politikát pedig már említettem. Ennyit mondok csak egyelőre a GUE-NGL, és én is úgy véljük, hogy az EU közvetítő civil szereplő kell, hogy legyen, nem pedig a beavatkozó intervencionista katonai politika képviselője. Végül is ezt a jelentést az általános iránymutatások alapján nem tudjuk így elfogadni, éppen ezért módosítókat fogunk benyújtani, à notre collègue Milan Mon. S'il vous plaît. Gracias, presidente. Eh, yo también quiero felicitar a Sandra Calniete por su informe. El tema del que trata es muy importante y además. Köszönöm szépen. Nagyon fontos ez a kérdés, és tulajdonképpen aktuális is, hogyha a parlament hangját akarjuk erősíteni A jelentés célja ambiciózus, talán prioritásokat is kellene felsorolni, mert hogyha végül is egy ilyen dimenziójú léptékű jelentés jelentéssel dolgozunk, az igazából, ami szinte enciklopedikus, akkor fontos, hogy prioritásokat határozunk meg. Ugye a védelem az prioritás, az Európai Külügyi Szolgálat pedig a védelmi politikánál sokkal többet tesz. Az is lehet, hogy pontosan ezért a védelmi politikában deficitek vannak. a Dás fenyegetése, a szír helyzet, az ukrán helyzet, ami Maliban történik, stb. stb. Értem, hogy védelmi és biztonsági témák ezért ebben a jelentésben prioritást kaptak, de tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy az Európai Unió nem katonai szövetség, és nem is akar az lenni, Úgyhogy nem e, e, egyszerű az egyensúlyt megtalálni. A 3.5-ös cikket, ha megnézzük, ami az Európai Unióról szól, és az Európai Unió céljairól, akkor látható, hogy itt nem csak az európai polgárok védelméről van szó, ahogy Kanyita asszony mondja, értékek, érdekek, emberi jogok, a különböző jelenségek elleni fellépés, stb. stb. Éppen ezért a jelentésből ezt ki kellene hagyni, és Magarini asszonyra is gondolok, akik olvasták ezt a jelentést, és ugye ők is kiegyensúlyozottat akar, kiegyensúlyozott jelentést akarnak a védelemmel kapcsolatban is. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy regionális szereplők legyünk, ha mielőtt globális szereplők szeretnénk lenni, tehát a regionális helyzetet az EU szomszédságában mindig figyelembe kell venni. Én azokhoz tartozom, akik úgy gondolják, hogy az Európai Unió globális célokat kell, hogy meghatározzon. Vannak olyan tagok, akik a, a biztonsági tanács állandó tagjai, de mások is, akik, mint Spanyolország, akinek a külpolitikáját régóta ismerjük, szintén a globális erőfeszítéseket is tesz. Az Európai Unió a külpolitikában sem csak a, kül, a szomszédságra kell, hogy összpontosítson, hiszen ebben sokkal több van, e, sokkal több minden. Teljesen mindegy, hogy mi történik a világban ez nincs olyan messze tőlünk, éppen ezért fontos, hogy globálisan gondolkodjunk. Én értem, hogy nem egyszerű mindezt a jelentésekben, meg, egy jelentésben megfogalmazni, de talán fontos ö, látni a prioritások miatt. De mint mondtam, tehát a jelentés egyfajta enciklopédia, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Úgyhogy nyilván én is be fogok majd nyújtani módosítókat, és a jelentést talán egy picit akkor megpróbálom irányítani. De úgy gondolom, hogy a jelentés már önmagában lehetetlenség. Nagyon sokan nagyon sok jellemzője van, regionális politika, védelmi politika, gazdaság, környezet, emberi jogok, kereskedelem, alapvető jogok, és mindez persze együtt nehéz, mégis nagyon szépen köszönjük Enyete asszonynak, és sok sikert kívánok a jelentéshez, majd megpróbálom én is a módosítóimat benyújtani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Tényleg nagyon kár, hogy egy ilyen fontos jelentés, amiért a kibővített elnökségben vagy is harcoltunk. És nincs itt csak negyede a délelőtt résztvevő tagoknak. Pedig ez lesz a munka kereté, szolgál a munka keretére az elkövetkező hónapokban. E, itt elsősorban az Európai államépítő szerepéről van szó, ez egy nagyon fontos átfogó eszköz, itt tudunk hozzáadott e, értéket adni, hogyha összehasonlítjuk a másik nemzeti szervezetekkel. Elsősorban a politikai és a szociális befogadásról van szó, a szegénység elleni harc, a korrupció elleni harc, a szervezetbűnöség elleni a harc, a, az áldozatok rehabilitációja, a nők szerepe, stb. Tehát nagyon nagyon sok szerep van, amivel, amikhez mi hozzájárulhatunk. Kedves Szandra, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a jelentéshez. Még összefoglalásként átadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Mindenkinek nagyon köszönöm köszönöm, hogy az első benyomásaikat megosztották velem. Nem fog most külön foglalkozni valamelyikkel. Én várom a módosításokat, és nyitott vagyok a tárgyalásokra. Valóban szeretném belevenni azt, hogy együtt mit tudunk megvalósítani. És egy jól egyensúlyozott, erős dokumentumot szeretném, szeretnék hozzá létrehozni. Tudjuk, hogy csak bizonyos számú szót lehet, vagy betűt lehet használni, de együtt lefedhetjük mindazokat a területeket, amelyek önök szerint hiányoznak belőle. Köszönjük, Sandra! tehát a határozatok benyújtásán, a módosítások benyújtásának a határide a februári, február 27-e, tehát kevesebb, mint egy hét. Március 15-én szavazunk róla a bizottságban, és április 11-14-én a plenárison. Nos, akkor mégiscsak sikerült a kiszabott időkereten belül maradni. Jövő héten találkozunk. Köszönöm.